Jó reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a konferencián. A több éves pénzügyi keretprogramunkról lesz szó itt az Európai Parlamentben. Nagy örömömre szolgál, hogy a plenáris teremben üdvözölhetek mindenkit, hiszen ez mindig különleges öröm a számomra. A, az Európai Tanács elnöke Dánia miniszterelnök nője, Helene Thorning Schmidt is körünkben van. Szeretettel üdvözöljük önt, önöket is. Nagyon örömre szorgál, hogy az Európai Unió bizottságának elnökét, José Manuel Barroso urat üdvözölhetem, mégpedig a titkárunk, a főtitkárunk székében, ami azt is mutatja, hogy rendkívül szoros az együttműködés a három intézmény között, a három intézmény elnökének jelenléte, nem csak szimbolikusan, hanem komolyan, objektíven is annak a ele, hogy szorosan együttműködünk ebben a rendkívül nehéz helyzetben. Európa, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon komoly gazdasági válsággal küzd, adósságválsággal küzd, mindenhol ö, fel, ö, össze kell húznunk a nadrág és elmondom világosan, hogy az Európai Parlament nem fog elfogadni kevesebb pénzt a, a büdzsé számára. Tudom, hogy ezt többen nem tartják logikusnak, felelőtlennek is akár tarthatnák ezt, de ennek az ellentéte igaz, hiszen ez logikus és felelős álláspont. elég könnyű volt hogy az, e, e, e, kitalálni, hogy az európai parlamenti képviselők tapsoltak nekem most az előbb, és nem mások. Azt hallom éppen, hogy a brandenburgi pénzügyminiszter is tapsolt. Köszönöm szépen, ez nagyszerű. Nos, az Európai Unió költségvetésének megszorításáért kiáltozni nagyon jó stratégiának tűnik, de szerintem ez nem megfelelő járható út mivel kedves kollégák, hogyha itt takarékoskodunk, akkor az Európai Unió legfontosabb növekedés eredményező intézkedéseit akadályozzuk meg. De pontosan ez, erre a növekedésre van szükségünk a munkahely teremtéshez, és ebben a vitában most érünk el az intenzív szakaszhoz, hiszen a keret, az, az aktuális pénzügyi keretünk nem sokára lezáródik, és a következő előkészítő munkálatokat felelősen kell elkezdenünk. Már 2010. júniusában volt egy különleges bizottsági ülésünk, ez a egy évvel azelőtt volt, hogy a bizottság az első javaslatát beteljesztette. 2011. június 8-án ez a különleges bizottság nagy többséggel fogadta el az EMF tervéről szóló jelentést, és ez a politikai prioritásunkat tartalmazó anyag a középtávú pénzügyi tervről ö, rögzít ö, intézkedéseket, elmondja, hogy mennyi pénz legyen ebben, illetve az eredetileg a szerződésben az Európai Unió a saját eszközeihez kell visszatérni, ez a 311-es cikknek a témája, azt gondolom, lehet, hogy van több miniszter is, aki ezt nem tudja, és különleges szabályok nélkül fogunk visszatérni, tisztán fogunk visszatérni ehhez a 311-es cikkhez. Az a kérdésem, hogy miért, ugye, az a kérdés felmerül, hogy miért nem fogadjuk el azt, hogy kevesebb pénz álljon rendelkezésükre. Nos, erre az a válasz, hogy az Európai Unió csak egy megfelelő költségvetéssel tudja a feladatokat teljesíteni Valamennyi fontos feladathoz szükségünk van a megfelelő költségvetéshez, itt nem lehet megszorításról szól. Azt gondoljuk, és abban hiszünk, hogy ezeket a kihívásokat, különösen a növekedés és foglalkoztatás területén csak a megfelelő költségvetéssel tudjuk teljesíteni. A befagyasztás vagy a, a drasztikus megszorítás senkit nem fog abban segíteni, hogy a krízisből, a válságból kilábaljon. Szükség van a beruházásunkra az egyes európai régiókban, szükségünk van a beruházásokra az oktatás képzés területén, beruházásokra van szükségünk az egyes régiókban, és az egyes regionális gazdaságok ösztönzésében egyszerűen nem működik az az út, hogy az államfők valamennyi találkozónál, valamennyi csúcs találkozóknál mindig további feladatokat állapítanak meg az Európai Unió felé, de ezzel egy időben minden egyes alkalommal az ehhez szükséges pénzt ö, csökkentik. Ezért üdvözöljük azok, a, azt, hogy a kormányok mindig azt mondják, hogy az Európai Unió feladata ezeknek a problémáknak a kezelése, de szeretnénk ehhez pénzt is kapni. Meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Unió költségvetése konkrét többletértéket jelent az Európai Uniós polgárok számára, mivel az Európai Unió költségvetésbe ott kell beruházni, ahol a tagállamoknál most megszorítások vannak az Európai Uniós polgárok érdeke a jövőbeni tárgyalások során nagyon jól előkészített mederben ö, fog ö, megjelenni, és ezeket az érdekeket védjük. Az Európai Parlament népképviselete az új pénzügyi kitekintés keretében a tanácssal partnerként fog dolgozni, és ezen a helyen szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió tanácsa elnöksége felé, és ön miniszterelnök asszony ezekhez az emberekhez tartozik. Köszönetet mondok tehát azoknak, akik a akik egyetértétek azzal, hogy együttműködve kell kidolgozni még a szerződés módosítástól függetlenül is. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy tovább tudunk folytatni az együttműködést ezen, a, ezen az irányon, ebben az irányban. Van egy szerződés mandátumunk, és van egy imf jelentésünk is, már elmondtam, hogy a tárgyaló tímünk nagyon tapasztalt költségvetési szakértőkből áll, van egy szakcsoportunk, amelyet én elnöklök a parlamentben, a belső koordinációs struktúrák garantálása céljából jött létre ez a csoport. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlament elnökének intézményes képviseleti szerep jutott az Európai tanács és a bizottság elnökével par- partneri szerepben tárgyal a parlament elnöke. Ma is egy ilyen ülésre kerül sor. A három intézmény itt megpróbálja összehangolni az álláspontjait legalábbis közelíteni. Szeretnék elmondani a kollégáknak azt, hogy ezt nagyon komolyan veszem, ezt a szerepet, nem formális szerepnek tekintem ezt, hanem ez az egyik legdöntőbb jelentőségű feladatom, európai parlamenti elnökként valamennyien, akik engem ismernek, tudják azt, hogy rendkívül szenvedélyesen szoktam dolgozni, és kérem most is legyenek biztosak abban, hogy ez most is így lesz. Az FFF-nél döntés, hozatali jogunk van, ebbe beleszólási jogunk van, teljes mértékben a jogainkkal élni fogunk az összes sarkalatos kérdésben, nagyon fontos, hogy a szak, egyes szakterületeket megbeszéljük, és ez a bizottság jogalkotási javaslatain keresztül történik itt. Az Európai Parlamentnek nem konszenzusos eljárása van, hanem együtt döntési eljárása van, és szeretném elmondani, hogy ezt az együtt döntési jogunkat minden erőnkkel megvédjük. A szak politikai legfontosabb kérdések az MFF tárgyalások keretében megvan az a kísérlet, hogy együtt döntsünk, és nem, fogjuk, nem fogunk egyetérteni azzal, hogy minket, hogy ne kapjuk meg a megfelelő, minket megillető szerepet ezt most szeretem volna egyszer és mindenkorra tisztázni. Szeretnék még, ha megengedik a mai programokhoz is néhány szót szólni. Először is a kiadások kérdése nagyon fontos, hogy munkahelyeket teremtsünk a gazdasági válságba való kilábalás céljából. Az embereknek nagyon fontos, hogy biztonságos munkahelyeket teremtsünk. Ehhez az európai költségvetés beruházási célokra kell felhasználni, az európai és a tagállami költségvetéseket komplementer, egy, kölcsönösen kiegészítő módon kell elképzelnünk. Az Európai Uniós eszközöket tehát azok, azon a területen kell bevetni, ahol az, e, ahol az európai tagállamok csökkentik a forrásokat. A kérdés az, hogy hol ö, kerül sor a legjobb beruházásra, hol kell elsősorban beruházni. Nos, erről beszélhetünk ma. Nos, az Európai Parlament egy alulról felfelül, egy bottom-up megközelítéssel dolgozik. Tudom, hogy más nem feltétlenül szimpatikus ez a megközelítés mindenkinek, de mi úgy gondoljuk, hogy ez a járható út. Nem szeretnénk százalékokban gondolkodni, dogmatikusan gondolkodni, hanem egy orientációs vitában ö, szeretnénk gondolkodni. Vannak olyan szervek, ahol 100 milliárdot, vagy ennél is többet gondolnának meg, megtakarítani, illetve megszorítani. És hogyha ezt valóban a gyakorlatban is átültetik néhány tagállamban, akkor ez azt eredményezi, hogy a, a regionális fejlesztés leáll, kevesebb Erasmus hallgató lesz, kevesebb pénz lesz az oktatásra, képzésre, és a legerősebben érintett területek fogják a legjobban megszenvedni ezeket a, ezeket a költségvetés csökkentéseket. Vagyis gondolom nem csodálkoznak, hogyha azt mondom, hogy az Európai Parlament részéről ezt mi nem vállaljuk föl és az Európai Uniós költségvetésnél elmondható az is, hogy az utóbbi években sokkal kevesebbet nőtt ez az összeg, mint az egyes tagállami büdzsék, kérem, hogy még egyszer nézzük meg például ezeket a számokat. Az egyes tagállami költségvetések összege sokkal többet nőtt, mint az Európai Unió összköltségvetése, és ezért a gyakran ezek a populisztikus szemrehányások ellenünk egész egyszerűen nem állják meg a helyüket. És ami pedig a saját forrásainkat illeti, a jelentés azt mondja, hogy a bevételek és a kiadások reformja szorosan összefügg, és ezért az MFF tárgyalások során új ö, saját forrásokról is szeretnénk tárgyalni. Az Európai Uniós szerződések ezt rögzítik is, ehhez való jogunkat mivel a 311-es cikk, az Európai Uniós Szerződés 311-es cikke, még egyszer elmondom, az Európai Uniós Szerződés 311-es cikkéről van szó. Ez nem az MFF jelentés 311-es bekezdése, hanem az Európai Unió szerződés része ez. De mivel senki nem ismeri ezt a cikket, ezért szeretném felolvasni először is ezt a cikket, hogy mindenki megismerje. Az Európai Unió a megfelelő eszközökkel felvértezi magát ahhoz, hogy elérje a céljait, és a politikai ö, meg elgondolásait ö, végrehajtsa a bevételek, egyéb bevételektől függetlenül az Európai Uniós költségvetés saját forrásokból fogjuk finanszírozni. Ez a 311-es cikk az Európai Uniós szerződésben, amelyet, amennyire tudom, mindenki, ratifi- mindenki ratifikált, a nettó befizető államok is. A, itt végre a nettó befizető polémiának is véget vethetünk, és ezért üdvözöljük az Európai Unió új, jav, Európai Uniós Bizottság új javaslatát, hogy végre kezdődjön el egy érdemi vita erről, és hogy alapvetően el, elvi okokból valaki nem vesz részt ebben a vitában, ez teljesen elfogadhatatlan. Mindent meg kell beszélnünk, és az, hogy mindenben meg tudunk egyezni a végén, az már egy teljesen más kérdés, de az, hogy elejétől fogva elzárkózik valaki a vitától, ez teljesen elfogadhatatlan, és nem célra vezető. Ezek a pontok, ezek a napirendi pontok, ö, nagyon világosak mindenki számára, kedves ö, hölgyeim és uraim, ö, önök a tagállamok képviseletében vannak, és az, hogy ezeket a pontokat ilyen nyilvános vita keretében kezeljük, ez már egy nagy előrelépés. A következő pénzügyi keretről ilyen formában járunk el, és az európai szolidaritás szellemében nagyon fontos, hogy amellett tegyük le voksunkat, hogy a beruházásba, a kutatásba, a munkahelyteremtésbe, az oktatásba, képzésbe ruházzunk be, és ez lesz az Európai Uniós program, polgárok jövőjének záloga. És kedves kollégák, az Európai Bizottság elnöke az ülés előtt azt mondta, azt tanácsolta nekem, hogy legyél kemény, de barátságos. Remélem, hogy megfeleltem ennek a kívánomnak. Köszönöm szépen. Frau Ministerpräsidentin, bitte. Miniszterelnök asszony. Uh, Schulz, elnök úr, Barroso elnök úr, Tisztelt eh, európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, miniszter urak eh, és hölgyek, biztos urak és hölgyek, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy a Dán elnökség nevében megköszönjem az Európai Parlamentnek, hogy vendégül látott minket ezen a rendkívül fontos eseményen. Ezen kívül köszönöm természetesen a szoros együttműködést az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal is ezen konferencia megszervezésében. Nagy örömmel látom, hogy ilyen sok nemzeti parlamenti képviselő jött el ma erre az ülésre. Saját tapasztalatomból tudom azt, milyen fontos szorosan együtt dolgozni a nemzeti parlamentekkel minden egyes uniós szakpolitikai területen. Az elnökség részéről biztosíthatom önöket arról, mindent megteszünk, hogy szorosan együtt dolgozzunk minden ma itt jelenlévő érintettel, ahogy folynak tovább a tárgyalások a következő több éves pénzügyi keretről. Tagadhatatlan az, hogy ezek a tárgyalások olyan időben zajlanak, amikor Európa nagyon súlyos kihívásokkal néz szembe. Az elmúlt években bátor és fontos döntéseket hoztunk európai, illetve nemzeti szinten is az államadóság válság megállítására nagy utat jártunk be, de a tagállami államháztartásokra még mindig nyomás nehezedik. A költségvetési konszolidáció továbbra is fontos kihívást jelent majd az elkövetkezendő években. Azt láttuk az elmúlt években, hogy a gazdasági hitelességet pár év alatt el lehet veszíteni, visszanyerése azonban évtizedekbe telik. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy lassul a növekedés, és növekszik a munkanélküliség, nem utolsó sorban a fiatalok körében. A feltörekvő gazdaságok részéről jelentett verseny, illetve a demográfiai kihívás csak újabb feladatokat jelentenek, így aztán rendkívül fontos az, hogy felgyorsítsuk a növekedést, illetve a munkahelyteremtést Európában. Az is világos, hogy nincsenek gyors megoldások vagy könnyű válaszok. Őszintén hiszem azonban, hogy a következő többéves pénzügyi keret elszaladhatatlan lehetőséget kíván, kínál számunkra, ahhoz, hogy úgy reformáljuk meg a költségvetést, hogy az jobban összhangban legyen a jövőbeni kihívásokkal, igényekkel, és hogy valóban változást érjünk el a növekedés és a munkahelyteremtés terén. Az európai költségvetés megreformálására 7 évente egyszer nyílik lehetőségünk, így hát alapvető fontosságú, hogy ezt jól csináljuk. Ez a tárgyalás sorozat ezen kívül arra is lehetőséget kínál, hogy döntéshozóként demonstráljuk azt, hogy az Unió megoldást tud kínálni nehéz, komoly problémákra, tacára a gazdasági válságnak. Nincsenek olyan illúzióim, hogy ezek az előttünk álló tárgyalások könnyűek lennének. Nagyon nagy a tét, ezt mindannyian tudjuk, óriási pénzekről van szó. A vita során és minden résztvevőnek megvannak a maga sajátos érdekei, ez természetes. De ettől csak még fontosabb az, hogy mindannyian eh, politikai akaratról és bátorságról tegyünk tanúbizonyságot a konstruktív dialógus érdekében. Hadd szögezem le világosan azt, hogy a több éves pénzügyi keretről szóló végleges megállapodás még nincs eh, kéznyújtásnyira. Már egy ideje világos az, hogy a Dán elnökség alatt nem születik erről végleges megállapodás. Arról azonban biztosíthatom önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Dán elnökség alatt tovább vigyük a tárgyalásokat. Konkrétabban célunk az, hogy lefektessük az alapokat a tárgyalások végső szakaszára, a 2012-es júniusi Európai Tanácson kerül ez vitára. Ez az év végére várható végsleges megállapodás felé kövezi majd ki az utat. A Dán elnökség keményen dolgozik annak a mandátumnak alapján, amelyet az Európai Tanács részéről a 2011. decemberi tanácson kapott. Ennek érdekében miniszteri szinten már elindítottuk a vitákat. Célunk az, hogy konvergáljanak egymáshoz a delegációk álláspontjai, és hogy áthidaljuk a nehézségeket fokozatosan. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogyha 2012 végéig a megállapodást le akarjuk zárni. Az Európai Tanácson belüli megállapodás előfeltétele annak, hogy tovább haladjanak a hivatalos intézményközi tárgyalások, amelyek majd lezárják a következő több éves pénzügyi keretet. A Dán elnökség már most is szorosan és rendszeresen tartja a kapcsolatot az Európai Parlamenttel és a bizottsággal, és ez továbbra is így lesz. Az intézmények közötti szoros együttműködés és párbeszéd alapvető fontosságú a megállapodáshoz. Úgy gondolom, hogy a mai magas szintű konferencia kiegészíti ezt a folyamatosan zajló párbeszédet azáltal, hogy a tárgyalásban részt vevő szereplőknek lehetőséget ad arra, hogy nyílt és konstruktív módon cseréljenek eszmét, pontosan ezért vagyunk ma itt. Ahogy már említettem, külön szeretném megköszönni a nemzeti parlamentek képviselőjének, hogy ma eljöttek ide hisz, szilárdan hiszek abban, hogy az önök véleménye annak alapján, hogy alaposan ismerik az adott tagállam gazdasági és politikai realitásait, nagyon komolyan hozzájárul ehhez a vitához. Remélem, hogy a mai vita révén jobb rálátásunk nyílik mindenki álláspontjára, illetve hogy segít megkönnyíteni a tárgyalásokat 2012 második felében. A mai vita legfontosabb kérdése természetesen az, hogy az Európai Unió költségvetése hogyan nézzen ki a jövőben, milyen legyen ez a költségvetés. Szeretném természetesen kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy a magam részéről megosszam önökkel azt, hogy az én véleményem szerint milyen alapelvekből kell kiindulnunk. Először is azt kell biztosítanunk, hogy az európai költségvetés a jelenleginél jobban támogassa a növekedési és teremtési menetrendet. Ehhez politikai bátorságra lesz szükség, hogy alapokat irányítsunk azokhoz a szakpolitikákhoz, amelyek javíthatják Európa termelékenységét és versenyképességét. Például a kokáért. Úgy gondolom, hogy a kutatási és innovációs erőfeszítéseink növelése alapvető fontosságú ahhoz, hogy az Unió versenyképes legyen a világgazdaságban. Másodszorban zöldebb uniós költségvetésre van szükségünk. A klímaváltozás és a környezetvédelem fontosságát minden kiadási programban tükrözni kell, természetesen oly módon, hogy ez támogassa a növekedési és munkahelyteremtési menetrendet, amit az imént említettem. Harmadsorban a szolidaritás központi részt kell elfoglaljon az uniós költségvetésben. A releváns forrásokat az unió tagállamainak leginkább prosperáló régióinak fejlődésére kell összpontosítani. Negyed sorban szűkös források okán el kell gondolkoznunk nagyon komolyan arról, hogy az uniós költségvetés hogyan biztosíthat valódi hozzáadott értéket, illetve maximális hatékonyságot minden egyes kiadott euróra a teljesítmény és az értékelés kultúrájára van szükség, ahol a benchmarking, illetve a mutatók, az indikátorok természetes részét képezik az eszközkészletnek minden kiadási programban. Ezen kívül meg kell legyen bennünk a bátorság azon programok visszavágására, amelyek nem hoznak kézzelfogható eredményt. Fel kell erősítenünk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy stabil és hatékonyabb legyen a pénzügyi igazgatás. Meg kell mutatnunk az állampolgároknak, hogy jól költjük el az uniós forrásokat. Ebben a tekintetben egyszerűsíteni kell a szabályokat is. A bürokráciának nem szabad a hatékony forrás elköltést gátolnia. Végül pedig az uniós költségvetés finanszírozásának a jövőben átláthatónak és méltányosnak, igazságosnak kell lennie. Hadd fogalmazzak világosan. A méltányosság, az igazságosság az én véleményem szerint nem azt jelenti, hogy minden tagállam kizárólag a saját nettó pozíciójával van elfoglalva kizárólag. Az én véleményem szerint ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy azok a tagállamok, amelyek ugyanolyan jóléti szinten vannak, nagyjából ugyanannyit fizetnek be a költségvetésbe. A szolidaritás is rendkívül fontos az uniós költségvetés szempontjából, és természetesen a jobban prosperáló országoknak többet kell befizetni a költségvetésbe, mint a kevésbé jó helyzetben levőknek. Ez mindannyiunk javára szolgál majd. Úgy gondolom, hogy ezek az alapelvek, kulcselemek, amelyek biztosítják azt, hogy a jövőbeni uniós költségvetés segít eh, az Európa előtt álló kihívások eh, megoldásában. Ezek az, ez az én véleményem, biztosíthatom önöket arról, hogy a Dán elnökség minden véleményt ezen kívül figyelembe fog venni annak érdekében, hogy a jövőbeni uniós költségvetés mindannyiunk javára szolgáljon. A mai konferencia lehetőséget kínál arra nekünk, önöknek, minden érintettnek, hogy bekapcsolódjon ebbe a vitába arról, hogy önök szerint mik azok a legfontosabb elvek, amelyek a jövőbeni uniós költségvetést vezérelni fogják. Nagyon remélem azt, hogy a mai ülés konferencia az új saját forrásokról, illetve az MFF kiadási oldaláról konkrétabb vitához vezet, illetve konkrét javaslatokról javaslatokhoz arról, hogyan lehet biztosítani az unió költségvetésével azt, hogy Európa felkészüljön a jövőre. Mint már mondtam, mint elnökségként nagyon alaposan oda fogunk figyelni a ma elhangzottakra, hiszen ezek rendkívül fontos hozzájárulások lesznek az elnökség további munkájában az MFF-ről. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon sikeres ülést kívánok! Elnök úr, Barroso úr. Köszönöm szépen, tisztelt Schulz elnök úr, tisztelt Tornik Schnitt miniszterelnök asszony, és tisztelt európai és nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt e, e, vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretném én is önöket köszönteni az Európai Bizottság nevében. Szeretnék köszönetet mondani Snulc elnök úrnak és Tornek Schmidt <clears throat> miniszterelnök asszonynak, hogy közösen megszervezhettük ezt a mesék magas szintű konferenciát a több éves pénzügyi keretről. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen számos vendéget köszönhetek körünkben, európai és nemzeti parlamenti képviselőket, számvevőszék képviselőit, az LGSB és a Régió Bizottságának képviselőit. Önök mindannyian nagyon fontos részei az Európai Uniós jövőbeli kiadásainak, illetve forrásainak meghatározásában. És fontos szerepük van az sikerben, nem csak a tárgyalások menete során, hanem még ennél sokkal fontosabb az, hogy önök alkalmazzák ezeknek, ennek a keretnek a célkitűzéseit. Ez a növekedésbe, a munkahelyteremtésbe való <clears throat> investíciót jelenti. Az elmúlt hetekben kevesebb volt a feszültség az európai gazdaságban, és már a stabilitás első jelei megjelentek, a válság azonban mikorán sem ért vége, és nem lehetünk elégedettek. a megnövekedett stabilitás lehetőséget arra ad arra, hogy fókuszáljunk arra, hogy mire is van szükség Európának növekedésre, növekedésre, munkahelyekre, fenntartható növekedésre, inkluzív, fenntartható és okos növekedése. A beruházás pedig nagyon jelentős eleme ennek a növekedési eh, stratégiának. Ez, ezzel segítjük elő a 2020-as célkitűzések megvalósítását, az investíciók támogatása ott van a több éves pénzügyi keretterv. Valamennyi európai tagállam közös növekedési stratégiát határozott meg az Európai 2020-as célkitűzések formájában. Ez válasz azokra a kihívásokra, amelyeket szembe kell nézni az Európai Unió. Az öt célkitűzést megerősítettük az Európai 2020 szempontjából, és ezek azok a konkrét célkitűzések, illetve célok, amelyeket 2012-re meghatároztuk. A több éves pénzügyi kere az egyik fő eszköze annak, hogy megvalósíthassuk a 2020-as stratégiai célkitűzéseket. A növekedést és a beruházást segítik elő. Nem beszélhetünk mindig arról, hogy szükség van a növekedésre, ugyanakkor azonban nem vagyunk következetesek abban, hogy elősegítjük a beruházásokat. Meg fogják ezek határozni azt a lehetőségünket, illetve képességünket, hogy hogyan tudunk létrehozni egy okos, fenntartható és befogadó gazdaságot az elkövetkezendő időszakban nagyon is előretekintő programunk. A nemzeti költségvetések jelentős nyomás alatt vannak, sokkal nagyobb figyelemre van szükség, mint jelen pillanatban. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy biztosítsuk, hogy valódi európai hozzáadott értékre és kiegészítő, egymás kiegészítő stratégiákra koncentráljunk, európai hálózatokra, európai szintű beruházásokra. Az Európai Unió költségvetése megosztja azokat a saját forrásokat, amelyek növelik hatékonyságunkat és támogatják a fenntarthatóságát gazdaságunknak. Az Európai Unió költségvetéséből elköltött minden egyes euró megtöbbszörözhet a szinergiák útján a nemzeti költségvetések szempontjából is, és ez növelheti a privát beruházást is, amelynek jelentősebb lesz a hatása. Az európai költségvetés egy, egy beruházási költségvetés. Nagyon szeretném ezt kihangsúlyozni, hiszen tudjuk, hogy az európai költségvetést úgy mutatjuk be, mint a jelenlegi kiadások költségvetése. Ez nem igaz. Ez a beruházás nem brüsszeli beruházás, hogy az európai intézmények számára fontos, hanem a <clears throat> tagállamok, a régiók, a városok és az európai polgárokat szolgálja. Ez az egész uniót érinti, és illeszkedik európai 2020-as célkitűzésénk megvalósításához. Ismerjük kohéziós politikánkat, ezzel egyszerűsíteni kívánjuk a programokat, és arra szakpolitikára szeretnénk építeni, amely munkahelyeket teremtünk, és a növekedést elősegítjük. A Mai napon ennek a költségvetésnek a főelemeit szeretném elemezni. Az Európa összekötő megközelítése, a különböző hálózatok, az oktatás és a kutatás. Nagyon fontos az innováció és a kutatás ebben a szempontból ez teszi igazából gazdaságunkat jövőbiztosság. ez, ez, ez fontos a versenyképesség szempontjából, ez a holnap szempontjából nagyon fontos. Tudjuk, hogy azok az országok, akik a legtöbbet investáltak a kutatásba, sokkal inkább kibírják a válság hatásait, mint azok, akik kevesebbet ruháztak be erre a területre. Nagyon fontos, hogy a vállalatok versenyképesek legyenek, és általában a, ezeknek az ágazatoknak a beruházási igénye sokkal magasabb. Nagyon fontos, hogy nemzeti finanszírozó testületekre szükség van, a magántőkére is szükség van, de európai finanszírozásra is van, szükség van, hogy együttműködhessünk, hiszen enélkül nincsenek európai szinergiák, és nem leszünk versenyképesek nem leszünk ugyanazon a szinten, mint fő versenytársaink. A világ nagyon drámaian változik, éppen ezért egyesítenünk kell erőinket és erőforrásainkat. Az európai szintű beruházás azt jelenti, hogy felvesszük a versenyt a előttünk álló kihívásokkal, az egészségügyben kizöldítjük a, a közlekedést és a biztonságot, illetve az élelmiszerbiztonságot is növeljük. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonságot is növeljük. Együtt kell működnünk abban is, hogy Európa innovatívabb lehessen. Nem elegendőek a kiváló ötletek, meg kell teremteni ezeknek a megfelelő körülményeket, hogy e- az európaiak elképzeléseiket valódi üzleti elképzelésekbe fordíthassák, és munkahelyeket teremtenek. Éppen ezért az európai kutatás és innováció szempontjából megjelöltük ki a célokat, ez a Horizon 2020-ös. Ez egy nagyon fontos hozzájárulása a, jö, a részünkről a jövőhöz. Azt a becsések szerint 2020-ra a munkahelyek 35%-a magas képzettséget, illetve komoly adaptációs készségeket kíván majd meg. Annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük, a bizottság egy új Erasmus for All nevű programot javasol, hiszen az Erasmus program már meglévő sikerén és megbecsültségén alapozva újabb 5 millió embernek adhatunk lehetőséget arra, hogy külföldön tanuljon. Ez tükrözi az bizottság nagyon komoly elkötelezettségét abban, hogy fiataljainkat képezzük, és a megfelelő készségeket biztosítsuk számára. 19 milliós beruházást javasoltunk ezen a területen, amely meg fogja duplázni azokat a lehetőségeket, amelyek fiataljaink ebből kapnak. A Oktatási programok alapvetően nemzeti kompetenciában tartoznak, Azonban az a lehetőség, amelyet a fiataloknak megadunk azzal, hogy külföldön tanulhatnak, nagyon megnöveli az ő képességeiket, lehetőségeiket, és sokkal adaptatívvá teszi, teszi őket. <clears throat> A közlekedés, az energia és az infokommunikációs eszközök szabad mozgása nagyon fontos abban, hogy Európa össze, és ez a Connecting Europe eszköz. A ma hiányzó láncszemek ezekből az ágazatokból az eredményezik, hogy az egységes piac nem tud teljes potenciálnak megfelelően működni. Éppen ezért fel be kell töltenünk ezeket a eh, hiányosságokat, hogy az európai állampolgárnak és az európai eh, vállalatoknak, a kelkevéknek is megadjuk a lehetőséget arra, hogy versenyképesek legyenek. Itt ehhez kötődnek ugye a nemzeti költségvetési borítékok is, azonban olyan beruházásokra is szükség van, amelyekre az egész egységes piacot célozzák. Az energia, az energetikai összeköttetések nagyon fontosak, ezek jó példák, hiszen egy valóban fenntartható, megújuló energetikai politikára csak akkor van lehetőség, hogyha megvan az európai szintű hálózat. A bizottság javaslata kiváló példa egy valódi európai megközelítésre, hogy az Európai Unió költségvetésen keresztül hogy oldhatjuk meg a problémákat, és az európai vezetőknek milyen támogatást adhatunk. Az európai Connecting Europe eszköz egy olyan terület is, ahol rendelkezésünkre állnak azok a pénzügyi eszközök, amelyek segítségével maximalizálhatjuk az Európai Uniós költségvetésének hatását, illetve az Európai Beruházási Bank szerepét. Ennek a hónapnak az elején az európai vezetők támogatást adtak egy kísérleti projektkötvényekről, amelyeken keresztül szisztematikusan használjuk a Connecting Europe eszközt. A projektkötvények a közfinanszírozás, illetve a magánfinanszírozás területén jelentek komoly segítő eszközt, és kihasználják Eh, segítséget adnak ahhoz, hogy kihasználjuk a gazdaság teljes potenciáját. Meghallgattuk azokat, akik azt mondták nekünk, hogy ösztönzőleg hathatnak ezek a nagyon komplex szabályok. Erre válaszolván a bizottság egy radikális egyszerűsítést eh, alkalmazott, és a többi intézményben és a tagállamokban is keresenek a lehetőséget, hogy hogy lehet ezt a kezdeményezést támogatni hiszen mindenki az egyszerűsítést támogatja, senkit nem hallottam még azt, hogy komplexebbé tegyünk valamit is, azonban a konkrét részleteknél mindenki inkább hozzátesz egy, egy plusz szabály, és eznek nagyon komoly negatív hatása van nem csak a költségvetésre, hanem az európai állampolgárok percepciójára is, hiszen nagyon gyakran egyszerűen olvashatatlaná teszi ezeket a rendelkezéseket. Összességében a bizottság 120 egyszerűsítési szabályt ö, javasolt az Európai Unió KKV-k finanszírozása szempontjából, valamint városok, régiók, tan, ö, diákok, ö, tudósok és más körök finanszírozása szempontjából. Jó néhány program van, program van több koherenciára, világos szabályokra van szükség, egyszerűsíteni kell a támogatások, a, az ösztöndíjak formáját. Ezek olyan közvetlen intézkedések, amelyeknek segítségével egyszerűbben és gyorsabban hozzájuthatnak a kérelmezők az európai finanszírozáshoz, és ezzel segítjük az európai gazdaságot és munkahelyeket tekintünk. Ez hitelesség kérdése, és tulajdonképpen mindenkinek közös érdeke. Éppen ezért szorosan követni fogjuk ezeket a folyamatokat értékelési táblánkon keresztül. A hitelesség nagyon fontos az európai büdzséfinanszírozása szempontjából, mind a hitelesség, mind pedig az átláthatóság és a fenntarthatóság. Szóval megvan saját forrásaink rendszere, amelyek az Európai Uniót átlátható, fenntartható finanszírozási rendszerre látják fel. Saját forrásokkal kapcsolatban tett, eh, tett javaslataink, modernizált eh, áfa forrás, azt hiszem, hogy igazságos elosztását eredményezi az tagállamokon keresztül ezeknek a forrásoknak. Azt gondolom, hogy ez társadalmi is igazságosabb, és egy olyan adózás irányába mutat, amely a növekedést kevésbé akadályozza. A tagállamok bruttó nemzeti jövedelme alapján járulnak hozzá az Európai Unió költségvetéséhez. Enne, ezeknek a nemzeti hozzájárulásoknak a csökkenése tapasztalható. Tehát tulajdonképpen 50%-a lenne ez kevesebb, de Lewandowski biztos úr erről részletesebben is szól majd önöknek, hogy megvilágítsa ezen javaslatok logikáját. A saját források, mint ahogy elmondtam, nem egy új elképzelés. A, maga az, a szerződés is nagyon világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. Meg kell reformálnunk a rendszert, amely jelen pillanatban túlságosan is komplikált, és nagyon is idejét múlt. És most hadd mondjam el, hogy legalább még két több éves keretterv tárgyalásának ö, tapasztalatával. A a meget elmondanám önöknek, hogy azt gondolom, hogy a legkevés, az európai integráció ö, folyamatából kilógó pillanatokat érdemes lett volna elkerülni. Úgy gondolom, hogy ez azonban a konszolidációhoz, az átláthatósághoz mindenképpen hozzájárul szegényes források, szűkös források idejében, amikor minden egyes kiadott euró nagyon sokat számít, nagyon fontos, hogy az erőforrásainkat úgy használjuk, hogy a lelkelető legnagyobb hatékonyságot rendelünk ehhez. Minden szinten meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan vagy végre a költségvetés rendelkezéseit, minden olyan területen, ahol erre szükség van, felfüggesztjük az egyes finanszírozásokat, amennyiben erre ezt nem találjuk hatékonynak bevezető, meg, megvan ugye a makrogazdasági kondicionalitás rendszerünk is a túlzott hiányokkal kapcsolatban. Ugye van struktúra, nem, strukturális kiegyenlítődések, illetve makrogazdasági stabilitást is fel kell állítani. A legfőbb célkitűzés az az, hogy a gazdaságba vetett bizalmat növeljük, megteremtsük a munkahelyek teremtésének és a növekedésének a lehetőségét. A következő lépések tekintetében úgy gondolom, hogy nagyon komoly előrelépések történtek a Dán elnökség alatt, ami az ágazati javaslatok előkészítését illeti. A bizottság szorosan együttműködik az elnökséggel a tekintetben, hogy együtt működjön. A a különböző tárgyaláselemek előkészítésével kapcsolatban, és üdvözlöm ezen keresztül Tornik Schmidt miniszterelnök asszony szavai, amelyben elkötelezettségéről tanúsított, valamint azt is érzem, hogy az Európai Parlament is nagyon komolyan elkötelezett ebben a témában, mint ahogy Tornik Schmidt miniszterelnök asszony azt mondta, hogy szigorúnak, de kedvesnek is kell lennünk egymáshoz. Nagyon remélem, hogy továbbra növeljük az együttműködésünket a tanácssal az Európai Tanácsülés előkészítő időszakában, hiszen ennek az évnek a végére meg kell találnunk a kompromisszumok. Ugyancsak nagyon fontos az Európai Parlament szerepe a jelenleg folyó vitákban, hiszen nagyon komoly szintű ambíciókról tettek tanúbizonyságot ennek a csomagnak az előkészítésében és tárgyalásában, és látom, hogy Schulz elnök úr is komoly elkötelezettséggel ér ebbe az irányba. Világos, hogy az Európai Parlament nem csak egy informált ex post intézmény, hanem nagyon fontos, hogy ex ante tárgyalásokba is bevonjuk őket, éppen ezért van lehetőség egy valódi konstruktív tárgyalásra. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság javaslatát széles körben támogatták, és ez jelentős alapja, szilárd alapját képzi a tárgyalásoknak. Nem mindenki volt lelkes ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy ezt egy hiteles, szilárd tárgyalási alapnak tekinthetjük. Az elkövetkezendő hónapokban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ennek a költségvetésnek megadjuk azt a szerepet, hogy eszköz lehessen egy erősebb, versenyképesebb Európa számára. Ez minden európai számára működőképes költségvetés kell, hogy legyen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Barozó úrnak, köszönöm szépen Torning Schmidt miniszterelnök asszonynak. Nos, ugye mindenki meghallgatta nem tudom, hogy kell valami rövid ö, ö, megszakítása az ülésnek, vagy nem. Köszönöm szépen a figyelmet. Most megnyitom hivatalosan a vitát. Kérem, megyem mindenki részt benne, aki kíván. Köszönöm szépen Barroso elnök úrnak, Storning Schmidt miniszterelnök asszonynak, mindenkinek jó eszmecserét kívánok a mai napra.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 Please take your seats. We are going to start the first panel. I would like to ask to uh, Mrs. Hansen, Mr. Mavroyanis to come here beside me, please. Kérem, Marianit üdvözlöm, és kérem jöjjön ide mellém, kérem mindenki foglalja el helyét. Please take your seats. Kérem mindenki foglalja el helyét. Szeretnénk kezdeni a munkát. Kérem, ha megengedik, akkor elkezdjük az ülést. Elkezdjük ezt a konferenciát, illetve folytatjuk. Köszönöm szépen. Három elnököt kérem fel először, hogy beszéljen, és a gyakorlati érdemi munkát szeretnénk most elkezdeni a délelőtti ülésszak folyamán az MFF és a saját források témakörében. Önök is tudják, hogy már volt egy ilyen irányú konferenciánk tavaly októberben, körülbelül ugyanezzel, ezekkel a résztvevőkkel. Még pedig a tárgyalások megnyitása ő előtt is világos volt, hogy nagyon fontos ez az irány, és az érvek, az ott elhangzott érvek ö, közvetlenül eljutnak a polgárokhoz is örvendetes módon. A tagállamok közül számos képviselő van jelen, illetve európai parlamenti képviselők, az Európai Bizottság és más európai intézmények képviselőit is üdvözölhetem körünkben. Két részre fogjuk osztani ezt az eszmecserét. Először a saját források témakörét fogjuk megtárgyalni. Először a bevételekről beszélünk, délután pedig a kiadásokról, vagyis logikai rendben dolgozunk, hiszen először bevételekre van szükségünk ahhoz, hogy a kiadásokról tudjunk beszélni, itt számokról is fogunk beszélni, statisztikákról és politikai prioritásokról is a következő évekre az Európai Unió szempontjából. Körülbelül egy év múlva kell az Európai Bizottságnak a 2014-2020-as több éves költségvetési programnak az első tervezetével előállni. A néhány gyakorlati információt szeretnék most elmondani. Van önök előtt egy lap. Kérem, mindenki töltse ki ezt az űrlapot. akkor kell ezt kitölteni, hogyha felszólalni kívánnak természetesen a nevüket, az, az önáltal, önök által képviselt intézményt és az országukat is tüntessék föl, és később az eszmecsere során így lehet hozzászólni. Délelőtt is és délután is ki kell tölteni ezt az űrlapot, attól függően, hogy hány felszólaló lesz, meg kell természetesen majd vizsgálnunk, hogy ezt hogyan osztjuk fel, ki mikor szólal föl. Ma délután természetesen azokat fogjuk előnyben részesíteni, akik délelőtt esetleg nem kaptak szót. A terem szolgák a pódiumi megbeszélés közben végigjárják a sorokat, és, el, és begyűjtik ezeket az űrlapokat önöktől és szokás szerint most is az a helyzet az Európai Parlamentben, hogy korlátozott felszólalási idő áll rendelkezésünkre, az volt a kérés, hogy barátságos legyek, de szigorú is, hát elég nehéz ez a feladat, de megpróbálok megfelelni neki. Mindenkinek két perc áll rendelkezésre, felszólalásra, az lenne a nyomantékos kérésem, hogy mindenki tartsa be a két percet, és végül még azt szeretném elmondani, hogy a konferencia valamennyi munkálata a parlamenti weboldalon keresztül elérhető, és a Europai Satellite-on is lehet fogni ezt, vagyis webstreaming van. Nos, kint még kávézásra is van lehetőség, aki, akinek szüksége van kávéra, de az udvariasság jegyében arra kérünk mindenkit, hogy kint fogyassza el a kávét, ne hozza be ide az ülésterembe a csészéjét. Nos, kezdjük akkor az első nagyobb egységünkkel, panelünkkel. Andreas Mavrioyannis úrhoz fordulok most, az európai ügyek miniszter helyetteséhez Ciprusról. Ezen kívül a Dán Parlament Európai Bizottságának elnökét, Éva Kier Hansent fogom szólítani, utána pedig eh, Lewandowski biztos úr következik. Anne Jensen asszony pedig az Európai Parlament eh, költségvetési előadója. Ő, őt Jean-Luc Dehane úr fogja képviselni, ő az árnyék előadója a saját források témakörének a költségvetés területén néhány perc múlva megérkezik Tehane úr. Először is tehát Lewandowski úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget és ezt a meghívást a 27 tagállam képviselője, megválasztott képviselője előtt, és tudom, hogy Horvátország is már jelen van Nos, először a bevételek oldalát fogjuk megvizsgálni az eszmecsere során, amely amely nem új téma az eszmecserénk során most, mint egy forradalmi változást szeretnénk behozni javaslataink során a bevételi oldalra, és így szeretném elkezdeni a PowerPoint prezentációmat és azt hiszem, hogy érdemes ö, emlékeztetni magunkat az, az magára a szerződésre, ahogyan már Martin Schulz elnök úr is te, ezt tette. Ez a híres 311-es cikk, és pontosan elolvashatják itt a cikk szövegét. Arról van szó, hogy a költségvetés teljes mértékben saját forrásokból kell finanszírozni. Ez nem csak a szellemisége, hanem a fekete-fehér betűje is a szerződésnek ezért nagyon fontos, hogy érdemes, érdemes hogy ezt ö, ö, erre emlékeztessük magunkat időnként. Következő dia. Itt a 2011-es évig tartó realitás, mint látjuk, nagyon-nagyon eltért a szerződés szellemiségétől és betűjétől is. Látjuk, hogy a bevételek összetétele az európai költségvetés léte óta nagyon megváltozott, ez körülbelül a 60-as évek közepétől datálható. A 70-es években a zöld szín jelöli ezt, a hagyományos saját források időszakát láthattuk, de itt ugye egy kis európai közösség és kis költségvetésről volt még szó, de 80-as években már azt a korszakot láttuk beköszönteni, amit itt kék színnel látunk, amely már az áfa alapú forrás, saját forrású költségvetés volt, de ez egy mesterségesen kalkulált áfa volt, és ez után teljes mértékben felváltotta, szinte teljes mértékben felváltotta ezt a 90-es években, a GNI alapú tőke alapú költségvetés az Európai Unióban. Schäuble úr és a Varsóból Rostovski úr is sokkal szerényebb módon ehhez járult hozzá. Tehát ez a 90-es évek története, ami már egyértelmű, egyértelműen a GNI forrásokat jelentette a bevételi oldalon, de az is látható, hogy ez már megszavazott költségvetés, valódi költségvetés és, a, és fogyasztott költségvetés is, vagyis ez egyfajta nagyvonalúság volt, nagyvonalú ö, ö, időszak, a 90-es és a 2000-es évek eleje itt a, a költségvetésnek több mint 1%-át láttuk, de most már az 1% alatt vagyunk a, az európai ö, valós ö, kiadások ö, területén, vagyis itt most már 1% alatti számról beszélünk, vagyis ö, 2011. júniusi javaslathoz képest elmozdultunk, nagyon komoly változást ö, látunk a rendszerben. A statisztikai áfa 2000 2014-es időszakra jelenik meg, és a saját forráson alapuló áfa, illetve a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését látjuk egy helyi listás, helyi jelölt listáról választottuk ezeket ki, de itt alapvetően az ÁFA és az FTT a kulcsó, ezeket nagyon komoly módosításokkal, korrekciókkal kellett összekapcsolnunk, hogy ez átláthatóbb legyen és igazságosabb. Úgyhogy kezdjük el az áfával, hiszen ö, a, pénz, a pénzügyi tranzakciós adó a legfontosabb elem ennek a prezentációnak, de az áfával kezdem. Az áfa jobban harmonizáltabb adó nem, és ezért választottuk ezt az adónemet eszközként. Ez annak a törekvésnek a része, hogy az egész Európai Unión, a belső piacon belül az áfát hatékonyabbá tegyük. Ez valószínűleg egy olyan adó nem, amely a tagállamok egyen, egyenlő elbánásához leginkább hozzájárul. A javaslatunk lényege tehát a következő diát kérem az, hogy, gyök, hogy azonnal kezdjük el az áfának ezt a fajta begyűjtését. Mi úgy gondoljuk az eredeti javaslatunk alapján, hogy két százalék legyen, de vég, végül egy százalékban gondolkodnánk a, a standard ö, ö, alapon az ö, tagállamokban, aztán ez lenne az ÁFA, és az FTT lenne a második gondolatunk, itt már különböző formákban az Európai Unió 10 tagállamában jelenik ez meg, de az a, az elképzelésünk, hogy szélesítsük ki ezt az alapot, ez, ez a prezentáció most az első nyilvánosság előtti prezentáció ezzel kapcsolatban. A széles alap, széles adóalap nak az a lényege, hogy 0,01 derivátum legyen, és 0,01%-os kereskedelmi volumenben gondolkodnánk a, az értékpapírok tekintetében, és a következő lesz a feltételezés. Hogyha az egyharmad az európai nagy költségvetésbe kerül, akkor kétharmad a tagállami költségvetést két, kétharmad megy az Európai Unió költségvetésébe, és egyharmad a tagállami költségvetésre, bocsánat. Nos, tudjuk az, hogy az Európai Uniós adófizetők nagyon komolyan hozzájárultak a kockázati csomagokhoz, és az utóbbi évek gazdasági kilábalásához harmonizáltuk az áfá, az egyes tagállami áfákat, amikor az egyes tagállami kezdeményezéseket figyelembe vettük és differenciáltunk ezek között, és már tíz különböző típus látunk itt. Kezdjük el, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez felváltja a tagállami hozzájárulást, fokozatosan felváltja, de nem, eme, nem növeli az inflációt, és Barroso elnök úr is említette, hogy hosszú távú beruházásokat fog ez ösztönözni, hiszen e-, ez egy olyan fajta tranzakciós adó, ami ezt ösztönzi, különösen a rövid távú tranzakciókat. És és a kalkulációs alap, nos, az a becslésünk itt, hogy itt körülbelül 57 milliárd ö, euró keletkezik ezáltal, de mind a két, a, a művelet mind a két oldalát megadóztatjuk, hogyha egy francia intézmény, és itt csak intézményekről beszélek, például a kereskedelmi volumen 85%-át jelenti, de itt például bankokról is szó van, intézményekről, nyugdíj, pénztárakról, halapokról, stb. primér költségvetési helyeket nem adóztatunk. Tehát például vegyünk például egy, egy francia intézetet, aki Frankfurttal és aki Frank Frankfurton keresztül Svédországgal folytat kereskedelmet. Nos, a becsléseink 2010-re alapozódnak arról, hogy az, az, az Európai Értékpapír Tőzsde Szövetségtől hallottunk adatokat. Nos, akkor lépjünk tovább. Itt láthatók azok az adatok, hogy ez hogy fog fejlődni a jövőben. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy 2010 tízes adat a gyakorlati, konkrét statisztikákra alapozódik, de azt feltételezve, hogy az FTT nek kihatása lesz a, a kereskedelmi de Már csökkentettük az adóalapot 2010-nél 70%-kal a derivátumok esetében, vagyis azt gondoljuk, hogy lesz kihatása a kereskedelemre, különösen a jobban szofisztikált pénzpiaci termékekre, mint például a, a, a derivátorokra, sokkal kisebb hatása lesz ennek például a kötvényekre. 38 százalékot fogunk 2010-ben begyűjteni az európai költségvetésnél 54 lesz, és később pedig 81-re változik ez a tagállami szintű költségvetéseket figyelembe véve, ahogy látják a statisztikai adatokat is. Szeretném még egyszer elmondani, hogy, ennek a, hogy a műveletnek mind a két oldalát megadóztatjuk, az Európai Unió területén regisztrált intézmények esetében, és megint csak egy becsült értékünk, egy optimista becslés következik, de ezt júniusban feltételeztük, hogy a a tagállami ö, hozzájárulásokat 50%-kal csökkenthetjük a jövőben, és a következő dián ez láthatóvá is válik. Az első oszlop a GNI hozzájárulás Németországból, Franciaországból és más fővárosokból. A zöld, illetve a kevésbé kék, nem tudom, nem értek a színekhez, de a, követke, a másik színű oszlopon az látható, hogy az FTT-vel milyen ö, számokat látunk. Tehát például Hollandia esetében 2,6 milliárdos csökkentés is lehet a hozzájárulásban. A, ö, például Lengyelország esetében 1,8 milliárdot látunk, a következő dián pedig itt inkább a kisebb országokat ö, látjuk a netto ö, gyakorlatilag haszonélvezők területén, és végül pedig azt látjuk, hogy 2020-ig mi lesz a helyzet, vagyis az FTT narancssárgával láthatjuk, felváltja majd a GNI alapot, és az új áfa felváltja teljes mértékben a régi áfa kalkulációt. Nincs igazából időm és érdeklődésem a korrekciós mechanizmusokkal, nem foglalkozom, de ezt dióhéjban szeretem volna elmondani kis prezentációmban, és természetesen nyitott vagyok a kérdésekre is ennek a délelőttnek a folyamán. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönjük szépen Lewandowski biztos úrnak. András Mavriannis következik, Ciprus illetve a tanács trió elnökségének nevében európai ügyekért felelős miniszter helyettes öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselő urak és hölgyek, kedves kollégák! Nagyon nagy örömömre szolgál és megtiszteltetés, hogy önökkel lehetek ma. Először is hadd fejezzem ki elismerésemet az Európai Parlamentnek, a Dán elnökségnek és az Európai bizottságnak a második konferencia megszervezéséért a többéves pénzügyi keret témájában. Az erről szóló tárgyalások mély válság keretein belül zajlanak, amelyek komoly hatással vannak a gazdaságokra és társadalmokra. A következő MFF alapvető fontosságú jövőnk szempontjából. Vitánk nak a közös alapelvekre kell épülnie, mint a méltányosság, igazságosság, egyenlőség és az átláthatóság, amelyek Európát felépítik, valamint közös céljainkra is. Nem szabad pusztán a nettó álláspontok vitájába redukálni ezt, ezen túl kell tekintenünk, arra kell koncentrálnunk, hogy hogy tudunk növekedést és versenyt teremteni az egész unióban. Elsősorban szükség és ambíció, orientációra van szükség, nem pusztán csak számokról és százalékokról kell vitatkoznunk. A saját forrás mechanizmusról szóló döntés alapvető fontosságú. Ehhez arra van szükség, hogy egyensúlyba hozzuk a különböző megfontolásokat gazdasági kritériumokkal kapcsolatban, mint a hatékonyság, stabilitás, illetve az olyan adminisztratív kritériumok, mint a begyűjtés könnyesége, illetve az olyan politikai kritériumok is, mint a kapcsolódások az uniós politikákhoz. Egyelőre túl nagy a hangsúly a tagállami nettó pozíciókra, ahogy erről a Dán miniszterelnök is már beszélt a jelenlegi rendszerre kapcsolatos másik kritikai megjegyzés az átláthatóság hiánya. Az alkotmányossági megfontolások szintén felmerülnek. Schulz elnök úr az imént idézte fel a 311-es cikket az EUMS-ből. Az igazság az, hogy ma még nem igazán tudjuk azt, hogy a hozzájárulásokat, illetve a bevételi rátákat valódi saját forrásként tekinthetjük-e a jövőben is a statisztikai áfával együtt ezeket mind nemzeti, mindkettőt nemzeti hozzájárulásként szokták figyelembe venni. Nekem az az érzésem, hogy a valódi kérdés végül is nem is az, hogy saját forrásokra van-e szükségünk, hanem azt, hogy melyek a legjobb saját források, milyen szinteken, milyen modalitások mentén, és így tovább. Továbbá a kérdés magja az, hogy nagyon konkrét kötelezettségvállalásra van szükség ahhoz, hogy meglegyenek a szükséges uniós források a célok eléréséhez. A jelenlegi nehéz időkben minden korábbinál nagyobb szükség van a komoly ambíciókra, elvárásokra, arra, hogy az uniós költségvetés ki tudja egészíteni a nemzeti költségvetések hiányosságait. De azt sem szabad elfelejteni, hogy még gazdasági és pénzügyi szempontból is gyakran jobb uniós, mint sem nemzeti szinten cselekedni, ahogy arra Barozó elnök úr is hangsúlyt fektetett. Az új áfa saját forrás kihasználná a jelenlegi adó begyűjtési infrastruktúrát, a végrehajtást így egyszerűbbé téve, mint más lehetőségeknél. Stabil bevételhez juttatna minket relatíve korlátozott administratív terhekkel és a polgárok is tisztában lennének vele, hova jut a pénzük. Ugyanakkor azonban azt is tudjuk, hogy az áfa saját forrás ugyanattól az egyenlőtlenségi eh, problémától szenved, mint a jelenlegi rendszerek. Ezen kívül ez relatíve nagy terhet ró azokra a tagállamokra, ahol a turizmus a legnagyobb részét veszi ki a gazdasági tevékenységből. Ezen kívül azt, az érvet is felhozhatjuk, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között egy ilyen adó kivetése elidegeníthetné az állampolgárakat. Az új a másik javasolt új saját forrás a pénzügyi tranzakciós adó lenne, ami relatív alacsony szinten elég komoly jövedelmet generálhatna feltéve, hogyha a, ennek begyűjtése, beszedése nem okoz nagy nehézségeket. A hatékonyság és a láthatóság szempontjából egy ilyen adót nagyon nagyra értékelnének és jól fogadnának az állampolgárok többsége tekintettel a jelenlegi politikai összefüggésekre. Sokan azonban azzal er- érvelnek, hogy ez csökkenteni az unió versenyképességét eh, egyéb, a világ egyéb gazdaságaival szemben, ahol nincs ilyen adó. Ez különösen egyet ellentmondásos azon országok számára, ahol nagyon fontos szerepet játszik a pénzügyi szektor. Továbbá a és stabilitásra is hatással járhatnak a gazdasági ciklikusságok. Egy ilyen bevezetése nagyban csökkenthetné az uniós tranzakciók volumenét, és így negatívan befolyásolná az uniós pénzügyi szektor versenyképességét, illetve tevékenységi szintjét, valamint az uniós költségvetési bevétel szintjét is. Mielőtt még döntünk azonban, esetleg tovább kellene vizsgálnunk a konkrét modalitásokat, különösen a, a tartózkodási hely elemét a valódi gazdasági és pénzügyi hatásokat, illetve az FTT egyéb implikációit. Minden esetre úgy gondolom, hogy további magyarázatokra van szükség. Különösen azzal kapcsolatban, amit Lewandowski biztos úr az imént említett, mindenképpen komoly útravalót kaptunk, sok mindenem van gondolkozni. Ami a korrekciós mechanizmusokat illeti, ezek a kiadási oldal szerkezetéhez illeszkednek, és gyakran ellentmondásosak. Az egyösszegű módszer bevezetése javítaná az átláthatóságot és a méltányosságot. Lehet azzal érvelni, hogy nem létezhet tökéletes saját forrás, minden lehetséges megoldásnak megvannak a pozitív és negatív vonásai, amelyeket gazdasági és politikai realitások szempontjából is mérlegelni kell. A tagállamoknak még mindig eltérő az álláspontja különböző opciókról, a legfontosabb a méltányosság, illetve a kielégítő mérték a bevételek szempontjából a, az igazságosság, a méltányosság és a kielégítő szint mindenképpen nagyon fontos. Lehet érvelni a saját forrásrendszer átláthatóságával, láthatóságával, ez azonban önmagában nem feltétlenül fogja megoldani azokat a problémákat, amelyek a költségvetés kiadási oldalához kapcsolódnak. Elnök úr, elnézést kérek, hogy egy picit túlléptem az időhatárokat. Engedje meg, hogy egy pozitív megjegyzéssel zárjam hozzászólásomat. Meg vagyok róla győződve, hogy az intézmények közötti vita ma hozzá fog járulni ahhoz, hogy átfogó megállapodást érjünk el az MFF-ről még az év vége előtt. Ehhez természetesen tisztázni kell a saját források kérdését, és tiszteletben kell tartani minden intézmény álláspontját és elképzeléseit. Ugyanakkor azonban olyan megoldásra van szükség, amelyet egyrészt ugyan gazdasági megszorítások idején hozunk, mégis ezek növekedési pályára kell, hogy állítsák az uniót. Ezben az összefüggésben a mai konferencia remek lehetőséget kínál a gyümölcsöző vitára, és arra, hogy minden érintettet meghallgassunk ebben a kérdésben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon közel volt ahhoz, hogy betartsa az időkeretet. Eva Kier Hansen következik, aki a Dán Parlament Európai Ügyekért Felelős Bizottságának elnöke. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollége, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon ritkán van alkalmunk alapvető témákról vitatkozni, például az Európai Unió saját forrásainak reformja. Én nagyon is üdvözlöm ezt a vitát, noha ez nem a legkönnyebb téma, amivel foglalkozhatunk, és legfőképpen nem egy olyan pillanatban, amikor a tagállamokban is komoly költségvetési megszorítások vannak. Ebben hétfőn vitatkoztunk a több éves pénzügyi keretről egy parlamentközi ülésen Kopenhágában, és nagyon világos volt, hogy nagyon eltérő vélemények vannak arról, hogy hogyan szabályozzuk a kiadások területét, különösen a válságidőben. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk alapvető érdeke, hogy az unió az igazságosság és az átláthatóság alapelveire épüljön, és támogatsa az Európai Uniós állampolgárokat. Ezeknek az alapelveknek a kapcsán nem csak azt kell biztosítanunk, hogy az unió határoz döntéseket hoz, hanem meg kell vizsgálnunk az Európai Uniós költségvetés kiadási oldalát is. Most pedig hadd értekeim röviden a bizottság javaslatát a következő pén- tömvégyes pénzügyi keretre tekintettel a kiadások oldaláról. Mint ahogy most hallottuk, van két új saját forrás, amelyet javasol, amelyek alkalmazását javasolja a bizottság. Mielőtt ezekkel kapcsolatban észrevételt tennék, általános megfigyelőségből tájékoztatnám önöket. Az új saját források igazságosak és átláthatók kell, hogy legyenek. Mindenek előtt a tanácsban az általános álláspont az, hogy az adószedésnek nemzeti hatáskörben kell maradnia. A nemzeti parlamentek döntenek arról, hogy milyen adókat vetnek ki. A <clears throat> bevétel és azoknak a mértéke a tanács által meghatározandó, amely a nemzeti parlamentek álláspontját is tükrözi, azt hiszem nem lenne realisztikus és másként megközelíteni. És egész biztos, hogy az új saját forrásokból származó bevételnek le kell csökkenteni a jövőben a tagállamok GNI befizetéseit hiszen ez nem lehet egy kiadásnövelő tényező. Hadd szóljak most néhány szót az új áfa saját forrásról. A bizottság célkitűzése az áfa forrás kalkulációjának egyszerűsítése, és valamennyi tagállamnak igazságos megközelítése. Ez nagyon is megfelel az általam említett, korábban említett eh, igazságosság és átláthatóság eh, alapelveine. Hadd említsem most azt, hogy azonban a tagállami hozzájárulások eh, következményei még nem világosak hiszen e pillanatban nem tudjuk megítélni azt, hogy ez a tagállamok közötti egyenlő teherviseléshez vezete. Éppen ezért igen tisztelt biztos úr, remélem, hogy a bizottság mi hamarabb bemutatja számunkra ezt az információt. Most pedig néhány szót szólnék a pénzügyi tranzakciós adóról. A pénzügyi tranzakciós adó két kérdést vet fel, amelyeket külön kell kezelnünk. Először is Egyáltalán legyen-e ilyen adó Európában? Ez a kérdés pedig önmagába véve is ellentmondásos. Valamint a másik kérdés, milyen következményei lehetnek egy európai pénzügyi tranzakciós adónak a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából? Nem gondolnám, hogy az új kalkulációk, amelyeket a bizottság bemutatott, lefedik ezt a kérdést, hogy hogy fog ez a GDP-re, illetve a foglalkoztatás a munkanélküliségre hadna. Nagyon fontos, hogy erről komoly, elmélyült vitát folytassunk. Másodszorban, amennyiben amennyiben támogatottságot nyerne egy ilyen adó, akkor az EU költségvetésekbe kellene kerüljön ez a bevétel, vagy ez nemzeti költségvetésekbe. Éppen ezért ennek a megosztási, elosztási következményeiről is beszélnünk kell. Nem tűnik valószínűleg, hogy a bizottság javaslata megfelelő támogatást kap 27 tagállam mindegyikétől. Szóval azok a tagállamok, akik támogatják ezt, azt mondják, hogy ez a bevétel a nemzeti költségvetéseket kell, hogy erősítsen, nem az európai költségvetést. Most pedig hadd beszéljek röviden a korrekciós mechanizmusokról. Mindenek előtt, igen tisztelt kollégák, Mindannyian tudjuk, hogy a nemzeti politikai helyzetkében is hasonló vitákat kell lefolytatnunk, ugye a különböző regionális büdzsékről, kinek kell többet, kinek kellene kevesebbet fizetni. A kalkuláció, a kiszámítás mindig nagyon ellentmondásos vitákhoz vezet. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös érdekében azt remélném, hogy nem lesz szükség az európai büdzsé korrekciójára. Meglehetősen világos azonban, hogy ez nem annyira realisztikus jövőkép. Szeretném ugyanakkor kiemelni, hogy a jelenlegi korrekciós rendszer nem igazságos, nem is fenntartható megoldás. Azok a tagállamok, akik hasonló gazdasági helyzetben vannak, legalább nekik ugyanannyira kéne hozzájárulni a költségvetések. Éppen ezért azt hiszem, az kell kérnem azokat az országokat, akik jelen pillanatban haszonélvezőjük ennek a korrekciók mechanizmusának, hogy változtassanak álláspontjukhoz, és így ö, kiigazíthatjuk ezeket a korrekciós mechanizmusokat. Végül pedig el szeretném mondani, hogy minden olyan alkalommal, amikor az európai költségvetésről vitatkozunk, van egy olyan igény, hogy több pénzt szenteljünk az új szakpolitikai területeknek. Mi történne, teljes kollégák, tisztelt kollégák, akkor, hogyha arról kezdenénk beszélni, hogy hogyan költjük el ezeket a pénzeket, hogyan alkalmazhatnánk előtérő megosztását ennek a költségvetésnek. Mi tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak akkor, hogyha úgy költjük el a pénzt, ahogy ezt most tesszük. Lehet, hogy ennek egy részét sokkal hatékonyabb is elkölthető lenne, és támogathatná a jövőbeli érdekes területeket, fontos területeket, honnan, nevezetesen hogyan teremtetnénk zöldebb Európát, hogyan segíthetnénk a növekedést. A biztos, vagy a bizottság kihangsúlyozta, hogy nekünk magunknak kell megteremteni a finanszírozás forrásait. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hét percig szóltam. Az utolsó hozzászólónk pedig Anne Jensen, aki az Európai Parlament saját forrásokkal kapcsolatos bizottsága társelőadója. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm, hogy megszervezték ezt az eseményt, ezt a rendezvényt. Nagyon fontos ez a konferencia, nagyon fontos ez az eszmecsere a, a saját források tekintetében. Az Európai Parlament tulajdonképpen nagyon is egyetért ezekkel a feltételekkel, amelyeket Kérhenszen asszony is említett és rögzített, miszerint az új saját forrásoknak a tagállami költségvetési szuverenitást tiszteletben kell tartanunk. Ezzel egyetértünk, a tagállami nemzeti parlamentek döntenek az európai adó szakpolitikáról, ezért fontos, hogy önökkel beszéljünk erről. A második dolog, ami elhangzott, az, hogy a tanács dönt a bevételről, de ennek úgy kell történnie, hogy meghallgatják a parlament, a, a parlamenti meghallgatás után következik be ez a döntés. Nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk. A harmadik dolog, ami elhangzott pedig, az az volt, hogy az új saját forrásoknak a nemzeti hozzájárulások csökkenéséhez kell vezetniük. Pontosan erről van szó. Pontosan ezt szeretnénk mi is csökkenteni, szeretnénk a tagállami hozzájárulásokat, azáltal, hogy új saját forrásokat vezetünk be, mivel miért is kellenek ezek az új saját források, azért, hogy egyszerűbb és átláthatóbb, érthetőbb rendszer keletkezzen a saját források tekintetében. Tehát itt megint csak egyetértünk az előttem szólóval. Kerhenzen asszonya, vagyis az igazságosság és az átláthatóság itt a legfontosabb az egész témakörön belül. Az új saját forrásoknál elmondtuk, hogy ez az a feltétel, ami alapján a parlament megszavazza az új MFF-et, mert ez a mi hatalmunk gyakorlatilag, a, a mi egyetértésünkre van szükségünk ehhez, és azt mondtuk, hogy ha nem lesz egyszerűbb és átláthatóbb és igazságosabb ez a rendszer, akkor azt mondtuk, hogy a parlament elutasítja ezt az új MFF-et, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez az egész MFF-el kapcsolatos eszmecsere és a források, a saját forrásokkal kapcsolatos témakör nagyon nehéz és érzékeny kérdés a tanácson belül. Hatalmas alkudozás folyik az egyes tagállamok között, és megint csak szeretném elmondani, hogy a legutóbbi alkalom óta, a legutóbbi eszmecserénk óta az elnöki székben Tony Blair ült akkoriban, az Egyesült Királyság miniszterelnökeként, és ő akkor azt mondta, hogy legközelebb egymás torkának fogunk esni, vagyis ebből is látszik, hogy ez nem egy nagyon egyszerű kérdés. Par- az Európai Parlamentben az a célunk, hogy jobbá tegyük a világot, és a vitát is valahogy megszelidítsük, és a kiadási oldalra korlátozódjon a vitánk, ne pedig arra, hogy hogyan kapjuk vissza a pénzünket, vagyis a kiadás minőségére kellene koncentrálnunk, és ne önérdek vezéreljen bennünket. Az Európai Unió és a tagállamok között ne az önérdek domináljon. Az bizottság az FTT-t és az áfát javasolta, mint új saját forrás eszközöket. Ezeket a javaslatokat jelen pillanatban az Európai Parlament tárgyalja, a belső piacot érintő javaslatokról van szó, de új saját forrás teremtő javaslatokról is, és az a benyomásom, hogy a parlament többsége ő, támogatja a bizottság elképzelését, vagyis gyakorlatilag összefogás talál, látható. Az Európai Parlamentben a Költségvetési Bizottságban jelen pillanatban beszéljük meg az FTT-t, és ott az az elképzelés, hogy a, önök a tanácsban elfogadják az FTT-t, akkor legalább a bevétel egy részének a tagállami hozzájárulás csökkenéséhez kellene vezetnie, és saját forrásból kellene származnia, azt látjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hogy összefoglaljam, és hogy világosá tegyem, hogy mit szeretnénk mi a parlamentben. Nos, egyszerű rendszert szeretnénk, egyszerű saját rendszert szeretnénk, egy olyan rendszert szeretnénk, ahol nincsenek kivételek, mentességek, a jelenlegi rendszerben 42 mentesség van mind a bevétel, mind a kiadási oldalon. Nem szeretnénk egy magasabb adózási hálót, inkább a saját forrásainkat szeretnénk hatékonyabban kezelni, és nagyobb egyensúlyt szeretnék a kiadási oldalon. Nem, ar, nem szeretnénk az Európai Uniós kiadások területén olyan helyzetet tapasztalni, amely azáltal áll elő, hogy bizonyos tagállamok azt szerették volna, és nyomást gyakoroltak. Nagyon fontos, hogy úgy döntsünk, hogy az Európai Unió gazdaságát és a belső piacot vegyük figyelembe az európai polgárok közötti koherencia jegyében a tagállami hozzájárulásokat szeretnénk csökkenteni. Ez a legfontosabb üzenet az Európai Parlament részéről. Remélem, hogy mindenki hallotta ezt. Köszönöm. Thank you very much. Okay, so we will... Köszönöm szépen. Most uh, megkezdjük az eszmecserét. Nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni. Kitöltötte mindenki már az űrlapot? Ha nem töltötték ki az űrpot, akkor lehet jelentkezni, és a teremszolgák összeszedik önöktől nem sokára a kitöltött űrlapot. Eduardo Cabrita úr lesz az első felszólaló a Portugália orsz- nemzetgyűlésének pénzügyi bizottsági elnöke. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, először is szeretnék az üdvözölni az Európai Bizottság elnökségét és az Európai Parlamentet is, és köszönöm a lehetőséget erre a nyilvános eszmecserére a több évi pénzügyi kerettel kapcsolatban 2014 és 2020 között. Köszönöm szépen, hogy a tagállami parlamentek képviselőit is meghívták, ezt az, meghívták erre az eszmecserére a mai kontextus ehhez a vitához sokkal kedvezőbb véleményem szerint, mint akár csak októberben is volt amikor legelőször beszéltünk erről a témakörről. Az európai pénzügyi keret ma stabilabb, mint abban az időben volt. Megállapíthatjuk, hogy előre haladott állapotban vannak a munkálatok, valamennyi érintett felismerte az, hogy az európai költségvetést úgy kell kialakítani, hogy a munkahelyteremtés és a szolidaritás álljon az előtében egy kiegyensúlyozottabb, igazságosabb Európáért, amely valamennyiünk kívánom, ezért nagyon fontos, hogy a saját forrásokkal kapcsolatos eszmecserét folytassuk, és ezt az eszmecserét egy európai kontextusban kell értelmeznünk, amely az európai gazdasági válságba való kilábalást célozza meg. Még nem lábaltunk ki a válságból, hiszen globális európai válságról van szó, különösen az zóna válságáról, itt természetesen nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között. Ezeknek a keretfeltételeknek a tekintetében nagyon fontos az, amit a a bizottság elnöke elmondott, az európai költségvetést beruházás orientáltan kell kialakítani, nagyon fontos, hiszen ez a versenyképességünk növelése szempontjából alapvető fontosságú, kiegyensúlyozott fejlődésre van szükség az Európai Unióban vagyis megvan a keretünk, ebben a keretben az új saját források nagyon fontos szerepet játszanak, amikor az igazságosságról beszélünk, az igazságosság a fairness elképzeléséről, hiszen a pénzügyi tervek felosztása az európai projektek finanszírozásához 2014-2020 között arra van szükség, hogy ez megfelelő kiegyensúlyozottságot kapjon. Természetesen ezeknek az elképzeléseknek alapvető fontossága van, a, arra a szükségletre kell gondolnunk, hogy itt egyfajta koherenciát kell létrehozni a szerződések szellemében. A szerződések azt mondják, hogy az európai költségvetés saját forrásokból kell finanszírozni, de nagyon fontos, hogy az európai polgárok is valahogy ebbe bevonódjanak a globális pénzügyi válságra adott válasz keretében. És természetesen egészen világos a célkétőzés, nagyon fontos az, hogy a pénzügyi rendszer kiegyensúlyozott módon az Európai Unió a finanszírozásához hozzájáruljon, és erre képes legyen. És itt természetesen a tagállamokat is be kell vonni ebbe a, a GDP függvényében, és ez alapján fogjuk folytatni a munkálatainkat. Portugáliában már van belsőleg intern módon egy komoly konszenzusunk, a költségvetés konszolidálásánál nagyon komoly lépések történtek, de tudjuk azt is, hogy még nagyon sok munka áll előttünk a, a növekedés eléréséhez Európában. Köszönöm. Mr. Ludek Szefcik, Chair of the... Ludek Szefcik következik. A Cseh köztársaság, Cseh köztársaság eh, szenátusa Európai Ügyek Bizottsága részéről. Hölgyeim és uraim, először is visszatekintenék egy kicsit 2009 első fél évére, amikor is a cseh elnökséget készítettük elő, még mindannyian azt gondoltuk, hogy 2009 első felében a jelenlegi pénzügyi perspektíva első középidejű felülvizsgálata lezajlana. Igen, csak meglepett minket, hogy ez aztán két évvel később következett be. Ezt ne vegye kritikának, biztos úr, kérem. Azt kell mondjam, a jelenlegi vita csak azt mutatja, hogy levonták a tanulságokat, és a parlamenttel való együttműködése során, valamint az egyéb érintettekkel való együttműködés során időben kezdték el a vitát. Én a cseh szenátust képviselem, a cseh felsőházat, és azt kell mondjam, nagyon is támogatjuk azt, hogy megszabaduljunk a korrekcióktól, visszafizetésektől, és így tovább. Nagyon örültem annak, amit a parlament részéről hallottam, vagyis, hogy nem támogatnák mindenáron a növeléseket tagállami szinten. Mm, nagyon könnyű persze úgy dönteni, hogy megvannak a források, de a legnagyobb hozzáadott értékért kell küzdenünk. Mindenképpen szükség van tehát az uniónak saját forrásokra, és ezeket nagyon szorosan uniós hozzáadott értékhez kell kapcsolni. Nagyobb mértékű egységes piacra van szükségünk, további tranzakciókra, nem csak a bankszektorban, hanem máshol is több nagyobb mértékű GNI-ra van szükségünk, és természetesen ugyanolyan százalékos arányra minden tagállam vonatkozásában hozzájárulásaik függvényében, tehát ne legyen további korrekció. Reméljük, hogy a további viták után hamarosan a kompromisszumos megoldás is megszületik. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, moi, je voudrais. Euh, Köszönöm szépen. Szeretnék én is hozzájárulni ez az alapvető vitához a saját forrásokról. A bizottsági javaslat ebben a nehéz válság időszakban arra hív fel minket, hogy visszatérjünk az alapító atyák gondolataihoz, amikor is az első időszakokban a saját forrásokon alapult a költségvetés, az imént látott ábrák ezt világosan megmutatták. Ebben a szellemben figyelembe véve az új szerződési aspektusokat is, a saját források definícióját illetően, azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat valóban kiegyensúlyozott. Hiszen a saját forrás vagy az adó nem meghatározásának bármilyen gazdaságban három feltételnek kell megfelelnie. Először is a forrásokból kell finanszírozni a költségvetést. Aztán elosztásra kell sor kerüljön az adófizetők és az állampolgárok között, ugyanakkor azonban valamilyen fajta egy bizonyos típusú viselkedést is bátorítania kell ennek a gazdasági szereplők részéről. És amit eddig hallottunk, az nagyon is megfelel ennek a hármas funkciónak. A pénzügyi tranzakciós adó véleményem szerint részét képezi ennek az egyensúlyi helyzetnek tagállami szinten és uniós szinten. De nem szeretnénk, hogyha csak néhány, néhány tagállam közötti megerősített együttműködés formájában jönne ez létre, hanem uniós szinten. Különben kibillenne az egyensúly, ha csak bizonyos tagállamoknál születne meg ez, akkor elveszítenénk azt, ami tulajdonképpen a 21. század áfájának minősülhetne. Megadóztatandó azt a tevékenységet, ami eddig mindenféle adózás alól mentesült. Egy kiegyensúlyozott pénzügyi tranzakciós adó, illetve az áfa javaslat segítségével azt gondolom sikerült egy méltányos javaslatot összehozni, amely igazságos az európai állampolgárok szempontjából. Azt hiszem, ezt a tagállamok is beláthatják, hiszen itt arról van szó, hogy a cél a tagállami hozzájárulások csökkentése. Köszönjük szépen. Pierre Renan következik a francia szenátus részéről. Elnök úr, tisztelt kollégák, kérdés, hogy Európa továbbra is azt fogja -e demonstrálni, hogy mennyire jelentéktelen a világ többi része szempontjából, úgy, hogy a költségvetése csak egy százalékát adja a gdp ének ahhoz a klubhoz fog-e továbbra is tartozni, ahol folyamatosan csökkenteni próbálják a hozzájárulásokat, és folyamatosan arról vitáznak, hogyan lehet ezeket az összeget csökkenteni. Európának meg kell értenie azt, hogy azok az államok, amelyek súlyos szintekkel néznek szembe, úgy kell ezt kezeljék, hogy csökkent költségvetési megszorításokat eszközölnek. Ezt az utat választjuk-e, avagy a növekedés újraindítását? Ha erre a három kérdésre válaszolni tudunk, akkor választ kapunk arra is, hogy Európa újra fel tudja fedezni e, magát. A saját források kulcsfontosságúak mind három kérdés szempontjából. 2020-ig meg kellene kettőzni az európai költségvetést, hogy 2%-át tegye ki ez majd a bruttó nemzeti jövedelemnek. A tagállamok csökkentessék eh, államadóságukat, és nőjön a költségvetés. Mindezt a három célt csak akkor tudjuk elérni, hogyha azok a források, amelyek ma a költségvetés 40, 40%-át teszi ki, 60%-at érnek el 2020-ra. A bizottság ÁFA, illetve FTT javaslatával kapcsolatban azt látjuk, hogy ez még mindig bizonyos változtatások alá eshet olyan saját forrásokra van szükség, ami felülírhatja ezt a kettőt, hogyha ezek esetleg mégis hullanának a rostán, gondolok itt a dohánytermékek adójára, kibocsátás kereskedelem megkapcsolatos jövedelmek adójára, itt akár 20 milliárd euróról is beszélhetünk bevételek szintjén, aztán online szerencsejátékok, fegyverkereskedelem lehetnének további elképzelések. Tudom, hogy az én javaslataim nagyon is ambiciózusak ahhoz képest, hogy a kormányok jelenleg miben gondolkodnak, de az európai bevétel, európai tétele alapvető igény lenne, véleményem szerint. Azoknak, akik azt mondják, hogy ez káros hatással lenne az államok szuverenitására, erre azt mondhatom, hogy ezekben a válsági időkben csak európaibá válva lehetünk szuverének. Itália. Olaszország a parlamenti képviselő Fázava. Az első konferencia alkalmával októberben már beszéltem erről, és csatlakoznék a francia kollégám által elmondottakhoz. Úgy gondolom, hogy nem szabad visszalépni az előzőkhez képest a több Európa felépítéséhez egy robosztusabb költségvetésre kell, még hogyha ez csak egy tendencia is. Mindenféleképpen egy robosztusabb európai költségvetésre van szükség, ez pedig több Európát jelent. Azt hiszem, hogy ez egy olyan alapel, amely vitathatatlan, és amely segít bennünket abban, hogy túllépjünk azokon a dolgokon, amikkel most meg kell küzdenünk, és azokon a dolgokon, amelyeket teszünk. Ennek az eredménynek megfelelően saját forrásokra van szükség, és itt kötődni visszacsatolnak Lewandowski úr által elmondottakhoz. Alapvetően mi egyetértünk azokkal a kérdésekkel, amelyekről itt szó van. Néhány módosítást azért javaslunk, alapvetően az FTT-vel kapcsolatban, hogy elkerüljük azt a kockázatot, hogy az unión kívülre ne migráljanak a pénzügyi vállalkozások ennek az adónak a bevezetése miatt. Az áfával kapcsolatban pedig megnyugtatnánk a piacokat a megfelelő korrekciók megtétele után, hogy ez nem úgy hat majd az egyes tagállamokra, hogy igazságtalanul ossza majd, majd meg a terheket. Néhány másodpercben, ami még rendelkezésemre áll, elmondanám, hogy úgy gondolom, hogy itt további forrásokról is gondolkodhatunk, egy kisivel több bátorsággal, hol keresendők ezek. Véleményem szerint nem szabad lemondanunk arról az alapelvről, egy olyan dologról van szó, amelyet kihéletesbe helyezett a bizottság már, a széndiokszid kibocsátásval kapcsolatban például, amire a francia francia kollégám is utalt már a korábbiakban. Azt hiszem, hogy ezt az a ö, sáv, amely a pénzügyi kereter, illetve a fel nem használt források között húzódik meg, biztosíthatnám. Nem szeretnék most arról beszélni, hogy ki kap többet, ki kap kevesebbet, én magam azonban felhasználnám más elemekkel együtt ezt, annak érdekében, hogy a kutatás és az innováció az infrastruktúrák létrehozásának területén nagyon komoly dolgokat tudjunk létrehozni. Nem szeretnék erről politikai vitát nyitni, de az én álmom az, és volt mindig, hogy kiváló iskolákat, kiváló egyetemeket, <clears throat> kiváló egészségügyet hozhassunk létre, amely mindegy európai, és amely megmutassa a különböző államok állampolgárainak, hogy mit is jelent Európa. Hiszen úgy gondolom, hogy mi egy ilyen célkitűzés érdekében vegyük ki a munkánkat, 2020-ig építkeznünk kell, és soha nem szabad rákmódjára visszafelé haladnunk. Éppen ezért egy kicsivel több bátorságot szeretnék látni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jörgen Anderson a Riksdagen tagja Svédország következik. Köszönöm szépen, és a svéd álláspont nagyon jól ismert ezzel kapcsolatban. Mi nem szeretnénk sem módosítani az adóztatáshoz kapcsolódó jogokkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezt nem EU-s szinten kell megvitatnunk. Mi nem szeretnénk ezt az ajtót megnyitni, úgymond. Tudjuk, hogy egy ablakocska már nyitva van, de nem szeretnénk az ajtót is kinyitni, hiszen attól tartunk, hogy ez egy olyan helyzethez vezethet, amely számunkra nem kívánatos. Amikor az FTT-ről beszélünk, akkor nagyon gyakran egy olyan érvet hallunk, amely szerint egyfelől egy olyan adóról van szó, aminek bizonyos hatásai vannak, amikor is olyan tevékenységre gondolunk, amelyek nem felelnek meg a pénzpiacok szabályainak, ez nagyon jó. De arra is gondolnunk kell, hogy ez a tőke marad-e ott, ahol volt. Azt gondolom, meglehetősen világosak annak a kockázatai, hogy ezek talán a, ezek a tevékenységek megváltozhatnak a jövőben. Ennek lehetnek globális hatásai is. Lehet, hogy olyan célkötőzéseink lesznek, amelyek ezzel ellenkező irányúak, de mindenféleképpen egy megfelelő bevételi forrást kell, hogy teremtsenek. Az Európai Bizottság számításai szerint láthatjuk, hogy vannak bizonyos negatív hatások a GDP arányában vizsgálva. A Javaslat ebben az esetben nem mondható arányosnak, nagyon is aggályosnak tartom ezt. Amire Európának most szüksége van, ez a nagyobb mértékű növekedés és nagyobb mértékű versenyképesség. Éppen ezért arra sürgetnék mindenkit, hogy ezekre a témákra összpontosítsunk. Nem hinném, hogy az előttünk álló javaslat harmóniában lenne ezekkel az általam említett alapcélkitűzésekkel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Anipodi Matán asszony következik, aki az Európai Parlament alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Az vitánk első részében a saját források témájában azt kell, hogy elmondjam, hogy ez a rész alapvető fontosságú, mivel az Európai Unió jövőképéről van szó, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió jövője, jövőképe is szétaprózódott a válság miatt, és néhány esetben véleményem szerint a tagállami rövidtávú, rövidlátó prioritások is okai ennek a szétaprózódnak. Az Európai Parlament előadójának a jelentéstervezetét elolvastuk az FTT közös keretéről, és az első tisztázás, amit ezt szeretnék mondani, az az, hogy a jelenleg tárgyalt javaslat pontosan arról szól, ami a címben szerepel, vagyis egy közös keret létrehozásáról van szó abból a célból, hogy koordináljunk különböző formákat és opciókat az FTT tekintetében. Ennek az adónak a különböző formáit kívánjuk koordinálni. 9-10 tagállamban már létezik ez az adófajta, vagyis itt a koordinációról van szó azoknak a tanulságoknak az alapján, amelyeket a, az, a múltbéli, kevésbé sikeres ö, tapasztalatainkból tanulhattunk, mint például a svéd példán. És az első gondolat, amit szeretnék elmondani, az az, hogy ha komolyan gondoljuk ezt, és azt mondjuk, hogy meg kell tanulnunk, le kell vonnunk a tanulságokat a jelenlegi válságból, a pénzügyi válságból, amely adózási válsággal nőtte ki magát. Nos, ennek érdekében először is arra van szükség, hogy hogy korrigáljunk, nem pedig, ne pedig kibújjunk a cselekvés alól. Már korábban meghallgattuk a javaslat technikai aspektusait Lewandowski biztos úrtól, és ahogy önök is tudják, az alapvető elemeket támogatjuk a bizottsági javaslatban és azzal, azért működünk, hogy még hatékonyabbá tegyük ezt a javaslatot. Egyúttal azt is tudom, és mi ezt tudjuk, hogy nagyon bonyolult viták folyama, vannak folyamatban jelen pillanatban különböző tagállamokban, vannak olyan tagállamok, amelyek ellenzik ezt a javaslatot, vagy nagyon komoly fenntartásokkal kezelik ezt. És azt remélem, hogy ez a konferencia képes lesz arra, hogy egy, egymás álláspontját segítsen minket abban, hogy megértsük egymás álláspontját és közelítsük ezeket. Szerintem ehhez néhány alapvető dologra szükség van ennek a sikerének az érdekében, és általánosságban a konfliktus kezelés területén is szükség van néhány feltételre. Az első előfeltétel az az, hogy törekednünk kell arra, hogy a vitánk konkrét elemekre alapozódjon, konkrét érvekre és elemekre, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság nagyon részletes hatástanulmányt készített el, minden egyes aspektusra kiterjedt ez a hatástanulmány, a gyakorlati alkalmazás minden elemére az FTT esetében, másrészt pedig a különböző ellenvetések, érvek, amelyeket mi hallottunk, mint például az, hogy negatív kihatása lesz ennek az adónemnek a, a növekedésre, és egyéb érveket is hallottunk, de ezeket nem igazán látjuk meggyőzőnek, nem látunk konkrét példákat, nem sokára befejezem, elnök úr. Nos, ez szerintem egy nagyon fontos elem az FTT-vel kapcsolatban. Vagyis nagyon fontos, hogy konkrét érvek és konkrét elemek kerüljenek szóba vitánkban, és ne pedig propaganda és elfogultság. Az utolsó dolog pedig az, hogy ahogyan már az elnök úr is elmondta tegnap, azt gondolom, hogy mi a tagállami és európai parlamenti képviselők ők szövetségesek vagyunk. És önök is tudják, hogy korábban számos Európai Uniós kormány részéről túlságosan is az volt a cél, hogy a piac bizalmát visszaszerezzék. Szerintünk jelen pillanatban a prioritásnak annak kell lennie, hogy a polgárok bizalmát szerezzük vissza ehelyett, és ennek érdekében meg kell próbálnunk következetesen és koherensen cselekedni, és hogyha azt mondjuk, hogy azt szeretnénk, hogy Európában a pénzügyi szektornak vagy Európában a pénzügyi szektor legfontosabb céljai nak megfelelően kell, hogy működjön, amely a reál gazdaság támogatása lenne. Nos, ennek érdekében nagyon fontos, hogy konszisztensek legyünk és koherensek, és hogy ezt konkrét döntésekbe és határozatokba, fellépésekbe fordítsuk át. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Podimata. Köszönöm szépen. Klassz Tajkov urat szólítom a Nemzeti Parlament képviseletében. Köszönöm szépen. Most holland polgárként bizonyára nem lepi meg önöket, hogy szerény hozzáállást szeretnék, visszafogott hozzáállást szeretnék az európai költségvetés tekintetében, de ne legyen kétségük afelől sem, hogy a megfelelő ránk eső rész köz, befizetjük, és többet fizetünk, mint amennyit kapunk, de ez önmagában nem probléma. Ez a részesedés a GDP függvénye kellene, hogy legyen, de ameddig nem ez a helyzet, addig nagyon fontos, hogy a, hogy a visszafizetés is meglegyen. Az Európai Unió szolidaritása valóban fontos, és itt nem a holland pénzügyminisztérium nevében beszélek, hanem a polgárok nevében, és figyelembe kell vennünk az, hogy minden egyes euróban amit elköltünk, az európai polgárok kemény munkája rejlik, és hogyha az a célunk, hogy az Európai Unióból hasznot húzunk, akkor itt mindig az, az a polgárok érdekét kell figyelembe vennünk. Azt hiszem, hogy ezt demokráciának hívják, és nem csak a tagállami szinten látjuk a megszorításokat, hanem minden egyes polgár konyhájában is, pénztárában is, és nem lehet azt, azt kérni tőlük, hogy többet fizessenek. Bármilyen formában formáljuk a, ezeket a forrásokat, mindig az európai polgárok fogják végsősoron ezt fizetni, és szerintem az adó emelés nem lehet a megfelelő csapás irány, ez csak kozmetikai jellegű intézkedés lehet, inkább a költségvetés kellene visszafogni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Mr. Carlos Costa Neves. Köszönöm szépen. Carlos Costa Neves úr következik Portugáliából. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék az elnök úrnak és a kollégáknak gratulálni. Nagyon jó, hogy itt ülünk ma. Én is nagyon örülök ennek, és szeretném azt is elmondani, hogy a bizottság javaslatait a saját források tekintetében pozitívnak értékelem. Világos, hogy itt az átláthatóságot ez szolgálja, és a tagállami hozzájárulásokat csökkentheti ez. Van néhány dolog természetesen, amit lehet bírálni, különösen a különleges státusz tekintetében, amelyeket itt néhányan élveznek most, ami pedig a költségvetés bevételeit illeti, itt még néhány dolgot valóban tisztáznunk kell, egy magas szintű konferenciáról van itt szó, különböző tagállami képviseletek is részt vesznek ezen, illetve az európai intézmények, különböző európai kisközösségek képviselői is itt vannak, de most inkább ne százalékokról beszéljünk, két-három-négy százalékról, hanem egy százalékról, hiszen ez az utóbbi évtizedekben nem változott meg. Érdekes, hogy nem. Érdekes, hogy itt a, a lehetséges csökkentés nem is került szóba de azért támogatom az Európai Parlamentet is. Azonban van itt néhány paradox dolog. Egyrészt azt mondjuk, hogy intenzívebbé kell tennünk az Európai Uniót politikai szempontból is, a gazdasági közösségtől politikai közösségbe kellene elmozdulnunk, de szerintem ez már meg is történik, hiszen a kompetenciák szélesednek, azonban nem szeretnénk egyúttal úgy tűnik a költségvetésen változtatni, sőt megszorításokat szeretnénk eszközölni. De nagyon fontos itt a munkahelyteremtés és a növekedés, a beruházások támogatása, de a bizottság az ilyenfajta beruházásokra nem szánt több pénzt, ez nagyon érdekes. És ez a tour. Hát ez nagyon érdekes gondolat. Nem tudom, hogy az ilyen fajta könyvelési mérlegeket hogyan kalkulálják ki. Az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unióban az az, hogy lépésről lépésre kellene növelni a, a, a háztartást, a, költségvetést, a, hogy ilyen formában az Európai Uniós polgárok bizalmát is visszaszerez. Mrs. Cornelia Mihalke, következik, Ausztria parlamentje részéről. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, én is köszönöm, hogy itt lehetek ezen a plénumon. Szeretnék a holland kollégához csatlakozni, ő már felhívta a figyelmünket arra, hogy a tagállami polgárok azok az emberek, akiknek a pénztárcájából a saját forrásokat is finanszírozzuk Európában, hiszen ők az adófizetők és mindennyiunknak felelőssége van ezek felé a polgárok felé. Remélem, hogy ezek az nagy, nagyra törő elképzelések, amelyekről most itt beszélünk, a tagállami parlamentek részéről sem inkább valami viccnek vagy kabarénak lesznek tekintve, de hát a Schulz elnök úr is elmondta már az elején, hogy eléggé bebetonozott elképzelésekkel kell néha megvívnunk, de remélem, hogy azért ez változhat. Ausztriában olyan területről származom, ahol a takarékosság nem idegen szó, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy itt arról van szó, hogy nem csak pluszbevételekben gondolkozunk, hanem takarékoskodunk is, ez ugyanolyan fontos. Jelen pillanatban a tagállamokban a takarítás nagyon komoly témát jelent. Ausztriában a polgárok a jövőben, a közeljövőben nagyon komoly megszorításokkal kell, hogy szembenézzenek, és ezáltal a kiadások minősége is európai szinten is felülvizsgálatra került. Meg kell néznünk az, hogy ezek a kiadások mennyire észszerűek, hol lehet megtakarításokat eszközölni, hol lehet tagállami szinten és hol lehet európai szinten jobban dönteni, mennyire föderatív ez az európai uniós állami szövetség, és ami az Európai Bizottság javaslatát illeti az FTT-t, nos, az FTT-t támogatjuk, szerintünk ez egy jó dolog, inkább ma, mint holnap vezessük ezt be, minél hamarabb, annál jobb, ami pedig az új áfa saját forrásokat illeti, itt nem látunk a osztrák részről több, többlet értéket, és ebben az esetben nem támogatjuk aktívan ezt az elképzelést. Tehát az áfát nem támogatjuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Miguel Portes következik, portugál európai parlamenti képviselő. Eh, Köszönöm szépen. Portugáliában van egy közmondás. Inkább később, mint soha. Hát nem csak Portugáliában mondjuk ezt így, igen, igen. Nos, ez valóban, pontosan ez a helyzet az FTT bevezetése esetében. Nagyon fontos, hogy most már végre több év elteltével komolyan vegyük ezt a célt. Az a fontos, hogy ezt a megfelelő figyelemmel kezeljük. A bizottság javaslatát elolvastuk, nagyon komoly előnyök rejlenek ebben a javaslatban. Például olyan tranzakciókat is megadóztat ez a javaslat, amelyek nagyon komoly, széles termékpalettára kiterjednek. Ez az egyik legpozitívabb eleme ennek a javaslatnak, de további megjegyzéseim is lennének, amelyek inkább bíráló jellegű megjegyzések. Ez volt eddig a pozitívum, most jön a negatív része az adóbehajtás modalitásai nem fednek le minden területet, bizonyos termékek ugyanis kimaradnak ebből a körből, amely termékek azonban európai piacon jelen vannak, de nem európai termékek, vagyis itt egy nagyon komoly játéktér nyílik meg az adóelkerülőknek, és itt még feltétlenül tennünk kell valamit. Aztán van még egy aspektus, nem kevésbé fontos, ez az adó nem fontos eszközé kell, hogy váljon ahhoz, hogy az egyszerű termékeket jutalmazzuk, a komplex termékeket viszont hátrányba, ö, ö, hátrányos helyzetbe hozzuk, és büntessük a spekulációkat kellene tehát büntetnünk, szankcionálunk A bizottságnak a javaslata erre azonban nem figyel ezt a ez a javaslat ezt a két problémát nem tudja megoldani. A spekulációk elleni harcot nem lehet érdemben folytatni ez alapján a javaslat alapján. A harmadik dolog pedig néhányan úgy gondolják, hogy egy FTT ahhoz vezet, hogy el, áthelyeződnek a telephelyek, stb. stb., vagyis adó csalásra, adó elkerülésre nyitja, nyitja meg az ajtót. Nos, erre azt tudom mondani, hogy ez az FTT már létezik Európában, és ahol ez létezik, ötször magasabb, mint ebben a bizottsági javaslatban. És nem láttuk azt, hogy hogy a Cityből ilyen hatalmas adóelkerülés látnánk, nem, nem került el sor. Aztán van még egy dolog az FTT tekintetében. Nagyon fontos, hogy az európai költségvetés beruházási potenciáját növeljük, Nos, ha ezt megnézem, ezt a javaslatot, akkor inkább itt elsősorban az a cél, hogy a tagállami hozzájárulásokat csökkentsük, és nem pedig a beruházásokat növeljük. Az európai beruházási potenciál, a munkahelyteremtés nem kap ösztönzést, hanem csak a tagállamok befizetései csökkenti ez az adó. Ez nem elég. És végül pedig szeretném elmondani, hogy az eddig írott szöveg valóban fontos, de azért még pontosítsuk ezt a jelenlegi szóbeli vitával. Köszönöm szépen Marius Madrides Ciprusról. Thank you. There is no question that the nem kér, nem fér hozzá kétség, hogy az adózási rendszert meg kell reformálni, olyan rendszerre van szükség, ami igazságosabb, hatékonyabb, és valóban működőképes. A jelenlegi rendszer nem hatékony, de működik. Hogyha egy másik rendszerre akarunk áttérni, akkor nagyon fontos aspektusokat kell figyelembe vennünk, mint például vannak bizonyos kis uniós országok, amelyek komoly hátrányokkal küzdenek a nagyokhoz képest, ezért aztán olyan adórendszereket alakítottak ki, amelyekkel ki tudják egyensúlyozni ezeket a hátrányokat, hogy képesek legyenek a túlélésre az uniós gazdaságban. Hogyha a pénzügyi tranzakciókat megadóztatjuk, azzal gyakorlatilag megszüntethetjük a pénzügyi tevékenységet ezekben az országokban, komolyan sújtva gazdasági, gazdaságukat. Nem értek egyet az uniós pénzügyi tranzakciós adó bevezetésével, mert azt gondolom, hogy fokozatosan, hatékonyan, körültetkintően kellene ezt végrehajtani, és semmilyen gazdasági változtatást nem szabad azonnal végrehajtani. Jobb hatást tudnánk elérni, hogyha fokozatosan vezetnénk ezt be. Másodszorban gondolkozhatunk különböző adó nemekben, formákban az unió költségvetésének finanszírozására, hogy a francia kolléga is már említette, más adó nemek is elképzelhetőek. Hogyha tehát meg akarjuk reformálni az uniós adórendszert, akkor azt nagy körültekintéssel kell megtennünk, nem egyszerre, hanem fokozatosan, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne csak egy adó nemre adó típusra koncentráljunk. És ezen kívül a kis országok kérdését, problémáját is nagyon alaposan figyelembe kell venni, különben ezekre a kis országokra gazdasági katasztrófa várhat. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mavrides úr. Elgá Tübül következik. Köszönöm szépen. A költségvetési biztos úr Lewandowski úr javaslatát szeretném üdvözölni. Azt hiszem, hogy ez egy komoly lépés a helyes irányba. Néhány érvel szeretném ezt alátámasztani. Először is ez egy olyan javaslat, amely a szerződéshez hű. Valamennyi Európai Uniós szerződésben szerepel a saját források bevezetésének gondolata, vagyis most ez az elképzelés kerül a gyakorlatba, vagyis itt semmilyen szerződés ellenében nem megyünk, hanem ellenkezőleg. Ezen kívül az, a tagállamok kompetenciája sem sérül, a nemzeti parlamentek kompetenciája sem sérül, ellenkezőleg pontosan arról van szó, hogy a, a tagállami parlamentek és a tanács magukével tegyék ezt a javaslatot, és a gyakorlatban alkalmazzák. Ezen kívül is ezt is egyértelműen pozitívnak tartom. A pénzügyi piacokat szabályozza ez a javaslat. Más vállalkozásokat is megadóztatunk, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy ennek a, politikája, a politikának a megszerítéséhez ez az út. Most van egy olyan e érv, miszerint a versenyképességünket torzítja az FTT. Erre egy kérdésre válaszolnék. Az Európai Unió versenyképességét önök szerint jelen pillanatban nem, csak, nem, nem lehetne inkább csak növelni, hiszen már elérkeztünk a, a tengerfenekéig, gyakorlatilag minden növel most már. Tehát az Európai Uniós polgárok részvétele itt most már az, amire szükségünk van, és az egyértelműen érdemi előrelépés és az igazságos viszonyok kialakításához is hozzávezet. Itt arról van szó, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek egyharmaddal kevesebbet kell, hogy befizessenek, de 50%-kal többet kapnak, tehát ez megint csak egy win-win helyzet és nagyon fontos, hogy új növekedési ösztönzőket teremtsünk, erre ez, alkalmasak ezek az eszközök. Szerintem egyértelműen pozitív ez a javaslat, és én támogatom ezt teljes mértékben. Köszönöm. Thank you. I would like to pass the floor now to Mr. Köszönöm szépen. Bilem Martin Székernek adnám át a szót, aki az Európai Számvevőszék tagja, rövid előadást fog tartani a intézményének vélekedéséről a saját források témakörében. Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök úr! A trio elnökség Lewandowski úr, az európai és parlament és nemzeti parlamentek képviselői, tisztelt hölgyeim és uraim. Igen, Elmondtam, hogy a számvevőszék is részt vesz ebben a vitában, természetesen leginkább arról kell beszélnünk, hogy úgy kell szólnunk, mint aki hátsó pacsorokban ül, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban hangot adjunk véleményünknek, ezt megtettük, az a véleményt a következő héten fogjuk publikálni weblapunkon minden nyelven. Hadd tájékoztassam most néhány észrevétel kapcsolatban önöket, amely erre a javaslata vonatkozik. A fő megjegyzéseink ezzel kapcsolatban. Először is az új áfa alapú saját forrás javaslat. A múltban a számvevőszék bírálta ezeket a rendszereket komplexitások miatt. Éppen ezért a jelenlegi áfa alap rendszer tulajdonképpen ezeknek a gyengeknek a törlésére, megszüntetésére törekszik. A szemvőszék továbbá úgy gondolja, hogy az FTFT beszerzetéssel valóban hozzájárulhat a tagállami költségvetési saját források megnöveléséhez. Az FTT megosztása ugye a bizottság javaslata szerint, nevezetesen minden, minden tagállamnak be kell vezetnie ezt az adót. Nem a szemvevőszék feladata, hogy véleményezze azt, hogy ez kívánatos-e, azonban az ÁFA és GNI alapú 2010-13 időszakra meglehetősen előrelátható alapokat képeznek. Negdecára egy olyan saját forrás, amely az FTT-n alapul, csak kismértékben támaszkodna olyan forrásokra, amelyek megjósolhatók, éppen ezért ez volatilisebb, ingadozóbb lenne, mint saját forrás. Harmadsorban a visszatérítésekkel kapcsolatban. A szemvevő szék véleménye szerepel, az általány összegek alkalmazása egyszerűbb ugyan, de nem átlátható, Tudjuk, hogy nincsenek olyan kritériumok, amelyek meghatároznak azt, hogy milyen ö, alapon állítják fel ezt a rendszert. A hagyományos adóbeszedési módszerek alapján, ugye ezek tagállami kompetenciában vannak, ez 25 10%-ra csökken. Nem világos azonban, hogy ö, milyen költségei vannak ennek a beszedésének. Nem tudjuk azt, hogy egy ö, magasabb visszatartás erről hozzájárul le az ex post vizsgálati metódusok a plusz alkalmazásához. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much. Mr. Petras Austrevicius. Petras Austrevicius következik Litvániából, Szémes Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy részt vettek ebben a nagyon is érdekes vitában, és remélem, hogy minden ma elhangzó gondolat, vélemény, ötlet, amelyet a nemzeti kormányok és parlamentek nevében hangoztatunk itt, a meghallgatásra talál a döntéshozók részéről, és reméljük, hogy a döntésre hamarosan sor kerül egyetértünk azzal, hogy a szerződések szövegeit tiszteletben kell tartani, de azon nem csak a bevételi oldalon, hanem a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatban. Ez egy általános alapel, amelyhez mindenkor tartanunk kell magunkat. Biztosítanunk kell, hogy ezt az elvet mindenkor kell módon hajtjuk végre. A saját források alapjával kapcsolatban, ugye új saját forrás alapjával kapcsolatos döntés, nagyon fontos döntés támogatjuk, hogy ez prioritásként jelenjen meg. Azt hiszem, ezt nagyon jól elő kell készíteni, hatástanulmányokat kell végezni ennek az határozatnak a meghozatala előtt. Jelen pillanatban most 11 os ennek a mértéke, azonban a beszedés és az adminisztrációs költsége alánytalanul nagyok a beszedendő forráshoz. Ezt a terhet 2014 után mindenféleképpen csökkentenünk kell. Ez egy nagyon fontos elvárás. Másodszorban az áfa nem harmonizálta. Válság alatt bizonyos államok növelték az áfajukat, az alap azonban eltérő a tagállamok között. Éppen ezért arra bátorítanánk az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy hogyan is lehetne jobbítani a harmonizációt szintjét ezzel kapcsolatos hatástanulmány elvégeztetésére is sürgetnénk a bizottságot, illetve arra, hogy vizsgálják meg, hogy hogyan hat majd mindez a fogyasztókra. Ez nem egy kivétel, sokkal inkább egy szabály az Európai Unióban, hiszen 240 korrekcióról van szó, lehet, hogy ezeket 2014-re tudjuk csökkenteni akár a felére, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly ambíciókat kell kitűznünk ebben az irányba, és nem támogathatjuk azt a, ezt a tendenciát, amely valóban elfogadhatatlan számunkra. Nem csak az új adók mentik majd meg az Európai Uniót, az Európai Uniót életképes, megvalósítható, hatékony politikai akarat is fogja megmenteni. Erre van szükségünk. Stefan Mühlbacher asszony az osztrák nemzeti parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az Európai Bizottság javaslatát jó tárgyalási alapnak tekintem, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk az, hogy az egyes tagállamok milyen háttérrel rendelkeznek. A nemzetközi pénzügyi válság az egyes tagállamok bőrén is érezhető, mint például Ausztriában. Nagyon különböző eszközökkel próbáltunk kilábalni a válságból, és konjunktúra ösztönző intézkedéseket foganatosítottunk. Ezen az alapon támogatom és üdvözlöm Ausztria részéről azt a javaslatot, hogy legyen egy ilyen pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó Európában. Az európai pénzügyi piacok már meg, megtették a hozzájárulásaikat nem csak az egyes tagállamok, és a, hanem jelen pillanatban az a helyzet szerintem, hogy a nyereségeket privatizálták, az adósságokat viszont a társadalom bőrén próbálják leverni, tehát ez ellen kellene valahogy hatnunk szerintem. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy örvendetes ez a fejlemény, amit kezd kirajzolódni, amennyiben a politika, a szakpolitika olyan intézkedésekben gondolkodik, amelyek már nem a polgárokat büntetik, hanem Európa egyre inkább a nemzetközi pénzügyi piacoktól függ, és ezért azt szeretném, és ezt kérem a többiektől is, hogy az FTT-t minden pro és kontra szempontból vizsgáljuk meg, és a bizottság javaslatát ilyen formában beszéljük meg Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az európai emberek azt várják el tőlünk, politikusoktól, hogy megoldásokkal álljunk elő, az európai költségvetést illető javaslatokat, azonban nem csak ilyen javaslatokat várnak, hanem az európai növekedést szolgáló javaslatokat is elvárnak tőlünk. A fiatalok foglalkoztatása, például nagyon fontos, itt nagyon magas a munkanélküliség, és még egy dolog, már gyakran hallottunk a korrektúra mechanizmusokról. Ausztria a korrekciós mechanizmus által különösen érintett ország. Röviden elmondható, hogy Ausztria az általány kifizetéses, visszatérítéses, korrekciós mechanizmust akkor tudja támogatni, hogyha az ide vonatkozó országok mind egy, egy forma mértékben terheltek ezzel, de jelen pillanatban nem ezt látom. Köszönöm. Köszönöm, Frau Mühlbacher. Monsieur José Manuel Fernández, député au Parlement européen pour le groupe du PPE. Vous avez la parole. José Manuel Fernández következik. Az Európai Parlament képviseletében. Először is meg szeretném megköszönni, hogy részt vettek ezeken a konferencián, ahol a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői is részt vesznek, és hogyha mindig bevonnák őket az exante vitába is, valamint a politikai vitákba, mint emlékeztetnék, hogy itt az e, nyílt egyeztetési metódusra. Biztos vagyok benne, hogy jobb eredményekhez vezetne mindez, ami a mérleg kérdését illeti, vagy a közlekedés kérdését illeti, Véleményem szerint lehetetlen elemezni és megérteni a nemzeti hozzájárulásokon alapján ennek a mérlegnek, vagy a költségvetésnek a mi bellétét. Túlságosan bonyolult az, nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük, hogy átláthatóbbá tegyük ezt a költségvetést. Ezzel kapcsolatban mindenki egyetért, és egész biztos, hogy éppen ebbe az irányba mozdulunk majd el. Ami a saját források kérdését illeti, örömmel fogadtam a bizottság javaslatát. A saját források azt jelentik, hogy nagyobb szolidaritásra nyitunk lehetőséget, valamint véget vetünk annak a megkülönböztetésnek, amely a nettó befizetők és a nettó kedvezményezek között húzódik meg, és egy juste retour eh, elv alapul meg. Értem, hogy a jelenlegi nemzeti költségvetések fényében eh, ambiciózus ez a, egy százalék. Szeretném azonban, hogyha ez az ambíció még tovább fejlődne, még tovább lépne. Itt az 1,25 százalékat, a bruttó eh, nemzeti bevétel 1,25 százalékat tűzhetjük itt. 90 4%-ot szentelünk investíciókra. Ugye beruházásról, növekedésről beszéljünk, eh, Vezetem a kérdést, hogy ki az, aki ezt akarja? Mindenki. Ennel, ezzel kapcsolatban éppen ilyen célokat kell kitűznünk, úgy kell növelnünk a költségvetést, hogy ez a növekedést támogassa. Manapság nagyon sokat beszélünk a növekedésről, a kutatásról. Ez nagyon jó, de beszéljünk a társadalmi kohézióról, a területi kohézióról is, hiszen nem beszélhetünk növekedésről a kohézió hátrányára, ami pedig az új pénzügyi tranzakciós adót illeti. Tudjuk, hogy vannak ö, olyan országok, amelyeket ezt másként ítelik meg. Innen származik a kérdése. Nem léphetünk előre minden fronton egyszerre. Mit is javasol ezzel kapcsolatban a bizottság? Ezt kell megvizsgálnunk. Köszönöm. Marek Sankaver következik a lengyel parlament képviseletében. Köszönöm szépen, hogy részt vehetek ebben a vitában. Mindannyian emlékeznek rá, hogy milyen nehéz volt a Lisszaboni szerződés elfogadása, azonban ennek ők emelkedése már, életbelépése már siker volt, és az, ennek 311. cikkét mindenféleképpen arra kell alkalmaznunk kell. Az Európai Uniónak saját forrásokkal kell ellátni a saját költségvetését. Éppen azért úgy gondolom, hogy ez a elmozdulás megfelelő irányba mutat. Az korrekciós mechanizmusokat, illetve az új FF bevezetése és az FTT megfelelő irányba mutatnak, megfelelő intézkedésnek tartom őket azt hiszem, hogy világos, átlátható és a támpolgáraink számára is érthető rendszert kell teremtenünk. Néhány kérdésre azonban választ kell keresnünk. Az FTT-vel kapcsolatban arra van szükség, hogy megvizsgáljuk a pénzpiacokra gyakorolt hatásait, illetve a versenyképességre gyakorolt hatásait hogyha a pénzügyi szolgáltatásokat kiviszik az Európai Unió területéről, akkor milyen szabályt alkalmazhatunk? Az alapítás vagy a tranzakción alapszik majd ez a szabály, és milyen hatásra lesz az Európai Parlament zöld csoportján képviseletében szólal fel Lasse Pálmen. Elnézést, nem hallottam a nevemet. Elnézést kérek. Mindenek előtt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki a különböző fővárosokból eljött. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy közösen folytassuk le ezt a vitát. Az FTT-vel kapcsolatban szeretnék szólni véleményünk szerint. Ez csak egy újabb áfa verzió. Hiszen, hogyha veszünk egy kávét vagy egy autót, akkor azért adót fizetünk. Minden tranzakcióért adót fizetünk. Az egyetlen olyan ágazat, ahol a tranzakcióknál nem kellett adót fizetni, ez éppen a pénzügyi ágazat. Nem igazán látjuk a különbséget, miért kéne az egyik ágazatnak fizetni, a másiknak pedig nem. Ebben az értelemben ez lenne ennek a fő, emögött meghúzódó fő érvelés. Hogy ez penalizálna egy országot, egy város, egy ta, állampolgárt, ezzel, ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a bizottság jó, jó javaslatot tett, és jó néhány jó, a hosszúra nyúló tanulmányozás és gondolkodás után arra jutottunk, hogy ezt a csabát el kell kerülnünk ahhoz, hogy vonzóbbá tegyük. Az egészet tulajdonképpen hova is megy ez a pénz. Az eddigi javaslatok szerint a nemzeti költségvetésekbe, és kétharmada pedig az Európai Unió büdzséjébe, úgy, hogy 50%-kal csökkentesse ez a tagállami hozzájárulásokat. Tehát tulajdonképpen ez még mindig a tagállami költségvetésekhez járul hozzá közvetett módon. Megkérdezem azért, hogy lesz-e különbség a polgáraink számára. Igen, úgy gondolom, hogy lesz különbség, hiszen itt egy olyan területet adóztatunk meg, amely eddig nem volt megadóztatva, és tudomásul kell ezt vennünk, hogy ez egy nemzeti szintű komolyabb költségvetési konszolidációhoz vezet majd, anélkül, hogy korlátoznánk a növekedésből történő beruházást, azt hiszem, hogy pont erre van szükségünk. Csökkentenünk kell az adósságunkat, és növelnünk kell a növekedésbe investált összegeket. Teljes gazdasági rendszerünk egészen keresztül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha mindannyian csatlakoznánk ez a mozgalomhoz. Lehet, hogy szerencsés volna ez a némi módosítást eszközölni, de úgy gondolom, hogy minden Európai Uniós állampolgárt pozitívan befolyásolna ez a rendelkezés. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló pedig Isabel Gira, az Európai Parlament alelnöke lesz. Köszönöm szépen. Én, mint hogy utolsónak szólok hozzá, szeretném megragadni az alkalmat, mint az Európai Parlament képviselője, hogy köszöntsem az itt megjelenő nemzeti parlament képviselőit is. Azt hiszem, hogy egy nagyon különleges időszakot élünk, lehet, hogy nem az első ilyen időszakunk van. Nagyon komolyan együtt kell működnünk, azonban nem, ritka ez egy különleges pillanat, éppen ezért szeretnék önökhöz fordulni, és arra kérném önöket, és önökön keresztül parlamentjeiket, hogy a költségvetési javaslatok ugye elkészültek, nézzük most meg a bizottság kiváló javaslatát. Úgy gondolom, hogy érdemes ezen még dolgozni. Amit javasolnak számunkra, ez sok, ezzel kapcsolatban sokszor elhangzott, hogy ez igazságos, és ugyanakkor hatékony is. Úgy gondolom, hogy nagyon is helyén való elképzelés volna pragmatikusan megközelíteni ezt a javaslatot. Én egy olyan országot képviselek, ahol is nagyon eh, nehéz intézkedéseket kell most elfogadni, és úgy gondolom, hogy épp egy nagyon jó eh, lehetőségünk van most arra, hogy együtt működjünk, minden egyes nemzeti parlament költségvetési bizottságában, hogy pragmatikus megközelítésből vizsgálják ezt a javaslatot, nem ideológiai szempontból, és megnézzék azt, hogy ez hogy fog hozzájárulni az európai költségvetéshez, illetve a tagállami költségvetésekhez, milyen hatással lesz ez a nemzeti költségvetésekre. Úgy gondolom, hogy nekünk európai képviselőknek és nemzeti parlamenti képviselőknek is ki kell használnunk a lehetőséget arra, hogy ezzel a kiváló javaslattal kapcsolatban együtt dolgozzunk, egy kiváló lehetőség ez, és meg kell ragadnunk. Nagyon köszönöm. Ezzel lezárjuk a hozzászólók, hozzások jelen körét. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy hozzászólások idejét nagyon könnyű volt kezelne, most pedig előadóiknak adnám meg a szót először is Lewandowski úrnak, aki nyilvánvalóan komoly dolgokat szeretne hozzátenni az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen. Nagyon először is köszönöm ezt a nagyon gazdag eszmecserét. Ez csak egy újabb bizonyítéka annak, hogy valóban szükség van arra, hogy valamennyi tagállam bevonásával, az Európai Unió polgárának bevonásával szülessen meg ez a döntés. Nem észrevételezném észrevételeiket, hisz úgy látom, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban alapvetően nyitottak voltak, némelyek erőteljesen támogatták is azt, úgy gondolom, hogy a többség legalábbis ilyen szellemben szólalt föl. Most inkább a szkeptikusabb hangvételű hozzászólásokra, illetve a kérdésekre koncentrálnék. Hansen asszony, illetve Afranis úr, Andreas hiszen ő lesz a következő partnerünk a nehéz költségvetési vitákban, illetve Svédországból Anderson úgy Svédországból, illetve Dikov asszony Hollandiából. Mondták, hogy ugye itt négy ország esetében a szükség korrekciókra. Nem garantálhatjuk azonban, hogy az a, az országba beáramló, illetve onnan kiáramló pénzösszegeket kiegyensúlyozó, és hogy ez mindenkor ugye az ország prosperitása mértékében dől el. Nyilván korrekciókra van szükség, ugye itt évenkénti korrekciókra szükség van, mind Svédország, mind Hollandia, mind az Egyesült Királyság szempontjából. Ez még a visszatérítések nélkül is így van. Németország esetében is az a helyzet. Volt némi szkepticizmus Mihály Portás, Mavrides és Sonkalszki kollégák hozzászólásában. elnökünk kiválóan tudta kiejteni ezeket a neveket, ez nagyon nagy hatással volt rám. De most hadd térjek arra, hogy a saját forrásokkal kapcsolatos javaslatunk tekintetében azt hiszem nagyon is komolyan közelítünk a, a, a az Európai Unió szerződésének betart, el az által előírtak betartásához. Keine Besteuerung ohne Vertratung, mondanám, saját kifejezés. Gondolom ez húzódik meg javaslatunk hátterében. A megvitatták, utána azonban a nemzeti parlamentekkel kell dönteni, hiszen az adózással kapcsolatos ratifikáció egyhangú kell, hogy legyen bármilyen adózási intézkedéssel kapcsolatban. Az új forrásokkal kapcsolatos javaslatunk szerint nem szeretnénk inflálni a költségvetés. Azt hiszem 2020-ig ez egy szerény, némelyek kritikája szerint túl szerény is, hiszen csak egy százalékot adjunk elő, de beszélünk a GNI 1,18%-áról is a következő időszakra a javaslatunk, tehát 1 százalék, annak dacára, hogy az európai, vagy bocsánat, a Lisszaboni szerződés több Európát ír elő, nem kevesebb Európát. Szóval van egy sor olyan intézkedés, amely saját forrásokat növelné. Meg kellett azonban vizsgálnunk, hogy ezek közül mi lehet valódi bevételi forrás, ami igazságos is, és ugye olyan ágazatot érint, hogy csak hozzá a Brandner asszony felszólalásához, egy olyan területhez kapcsolódik, amely, ahol nincs adóztatás, nincs pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos adózás, és azt hiszem, hogy az Európai Unió nagyon is sokban hozzájárul ahhoz, hogy az pénzügyi ágazatot fenntartsa Európa szerte. Ezek voltak tehát azok a kritériumok, amelyek ismeretében döntöttünk, hogy melyik adónemet válasszuk. Voltak azonban nemzeti kezdeményezések is, már vannak olyan országok, akik adóztatják a pénzügyi szolgáltatások. Padimata asszony kérdezte ezt, hogy nem az a kérdés, hogy szükség van a pénzügyi adóztatásra, ez már realitás, ez elérkezünk, itt az a kérdés, hogy harmonizáljuk-e az Európai Uniót ebből a szempontból. Ez egyébként a versenyképességi torzulásokat is csökkenteni, és így a konszolidációs időkben a nemzeti hozzájárulásokat mértékét csökkenthetnénk. Tulajdonképpen oly módon gondoltunk, tehát egy empirikus tapasztalatból indultunk ki, a svéd modellből. Én alapvetően támogatom a svéd modellt, annak minden dimenziója tekintetében, de a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban el kell mondjam, hogy ez a megközelítés nem tökéletes, hiszen könnyvé teszi az adó elkerülést helyi broker tevékenységen keresztül, egy közvetítőn igénybevételével elkerülhető. Ez volt Svédország traumatikus tapasztalata, ne hallhattuk Svédország észrevételét javaslatunkkal kapcsolatban, az alap elvet azonban átemelném. Tehát tulajdonképpen itt nem a háztartásokat, hanem magukat a, a, a pénzügyi in, pénzintézeteket adóztatnánk meg, a nemzeti ö, költségvetéshez járulna hozzá ez a bevétel, Tehát tulajdonképpen ez a nemzeti költségvetések javára válna, két havonad azonban az európai büdzsébe kerülne, de a, a GNI alapján eh, csökkenne így a tagállami hozzájárulás, mint egy 50%-a lehetne ezeket csökkenteni, és a GNI csökkenése Igen, nem is mennék itt be a részletekbe, mert meglehetősen technikai ez a kérdés. Őszintén szólva, nem azt tanulmányozzuk, hogy mi az, ami megvalósít, vagy megvalósult már a feltételezésünkben, nem. A 70%-a csökkentenénk a derivatívák rövidtávú, távú komputer automatizált értékesítésével kapcsolatos tranzakciókat. Úgy gondolom, hogy ez nem előnyös. Nagyon nehéz ennek a csökkentésnek a hatását megbecsülni, hiszen itt automatikus számítógép alapú kereskedésről van szó. Arról van szó, hogy a pénzügyi iparág kockázatait csökkentsük, egy kiegyensúlyozott hatástanulmányt kell elvégeznünk. Itt az első ilyen megközelítés egy nagy egyoldalú volt, azt figyelte, hogy mit történne egy valós gazdaságban, ha bevezetnénk a pénzügyi tranzakciós adót, de ha 81 milliárdot hozna ez az FTT, akkor ez csökkenteni, vagy enyhíteni például a foglalkoztatással kapcsolatos adókat, és ez sokkal gazdagabb, kevésbé nagy módon járulna hozzá a folyamatokhoz. Úgy gondolom, hogy ez a legkevésbé káros bevételi forrás, amely megosztható lenne a valós gazdaságban az európai büdzsé és a, és a nemzeti költségvetések között. Tudjuk, hogy a szék egy kicsit hullámzóak volatilisnek tartja ezt a bevételt, de a géni hozzájárulások a tagállamok részéről ugyancsak volatilisek, kevésbé stabilak, ugye ha nézzük a vám bevételt, éppen ezért egy ilyen enyhítő faktorra szükség van. A korrekciókkal kapcsolatban nem nem bocsátkoznék a részletekbe. Szeretném pusztán megköszönni a nagyon is értékes vitát, és természetesen hozzászólásaikat figyelembe vesszük, amikor finomítjuk javaslatunk szövegét. Köszönöm. Mrs. Kier Hansen, Danish Volkti. Pierre Hansen asszony következik a Dán parlament részéről. Köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák, a különböző álláspontokat meghallgattuk. Nagyon fontos mindig meghallgatni, hogy milyen álláspontok léteznek Európában, és azt hiszem eléggé világosan látszik, hogy eltér a véleményünk ezekben a kérdésekben. Nagyon is egyetértek Fernández úrral abban, hogy nagyon fontos az ilyen típusú párbeszédek lefolytatása. Fontos az, hogy találkozzunk, összeüljünk, és hogy a jövőben több ilyen ülést rendezzünk, ahogy Fernández úr is, Fernández úr is aláhúzta, hogy milyen fontos a nemzeti, illetve az európai parlamenti képviselők közötti koordináció. Duran asszony, Belgium, belga európai parlamenti képviselő javasolta azt, hogy otthon a nemzeti parlamentekben folytassuk ezt a vitát, és támogassuk a bizottsági javaslatot, Méghozzá szerinte azért, mert ez a javaslat egyrészt igazságos, másrészt hatékony. De pontosan ezért gondolom, hogy vannak még lezáratlan problémák. Ezért próbáltam a saját beszédemben nyomást gyakorolni a bizottságra, hogy mondjon többet nekünk a javaslatok hatásáról. Többet kell tudnunk arról, hogy ez milyen következményekkel jár majd a terhek megosztására, ha szolidaritásról beszélünk, arról, hogy ki mennyit fizet és hova, erről többet kell tudnunk. A nemzeti parlamentekben zajlanak ilyen viták, és ugyan ilyen vitákat megalapozó információkra, dokumentumokra van szükség európai szinten is, hogy aztán a nemzeti parlamentek elé tárhassuk a kérdést. kérdést. Úgyhogy megismételném biztos úrnak kérésemet, erre irányulóan, hiszen csak így tudunk érdemi vitát folytatni otthon, a nemzeti parlamentekben erről. És így lehet egyébként jobban bevonni minket ebbe a vitába. És őszintén szólva erre ma Európában szükség van. Szükség van arra, hogy a nemzeti parlamentek nagyobb felelősséget vállaljanak, jobban odafigyeljenek arra, hogy mi zajlik európai szinten. Hadd köszönjem meg Ene Jensennek is felvezető szavait. Nagyon örülök annak, hogy egyetértünk az alapelvekben. Ami annál is kellemesebb, mert hogy nem csak mindketten dánok vagyunk, de ugyanabba a pártba is tartozunk. Aláhúznám én is azt, amit ő mondott, vagyis, hogy a kiadások minőségéről kellene többet beszélnünk. A holland kolléga merészelte azt mondani, hogy ő a az állampolgárok nevében beszél, hát azt hiszem parlamenti képviselőként mindannyian ezt tesszük, mindannyian az állampolgárok és főleg a szavazók nevében beszélünk. De ehhez, a párbeszédhez, ahhoz, hogy átláthatóan, nyíltan beszéljünk, a költségvetés jövedelmi részéről, a forrásokról, ehhez az is kell, hogy beszéljünk arról, mi származik ebből, milyen előny származik ebből, milyen európai hozzáértéket tudunk felmutatni. Mi változtatunk valójában valóban úgy hiszem, hogy erre kellene koncentrálni nagyobb mértékben, és remélem, hogy erre sikerül majd délután jobban rávilágítani, az is nagyon fontos lesz a saját források szempontjából is. Köszönöm szépen! Mrs. Jensen, on behalf of the European Parliament. Jensen, Európai Parlamenti Képviselő asszonyé a szó. Köszönöm, azt hiszem, egy ilyen vitának pontosan abban van az értéke, hogy világosabban látszik ezek után, miben értünk egyet, és miben nem. Nagyon fontos, hogy ne értsük félre egymást. Számomra nagyon fontos az, hogy kristálytisztán leszögezzem, az Európai Parlament nem azért kér saját forrásokat, hogy növeljük a kiadásokat, hanem azért, hogy egy átláthatóbb rendszert hozzunk létre az Európai Unió bevételei szintjén. Fontos az is, hogy megértsék, mi, európai parlamenti képviselők, parlamenti képviselők ismerjük a gazdasági helyzetet. Tudjuk, milyen nehéz helyzetben van a legtöbb tagállam, és még sok-sok évig a gazdasági válság és a pénzügyi költségvetési válság következtében ez így is marad. Ezért kell a kiadások minőségére koncentrálni. A több éves pénzügyi keret, amiről délután fogunk beszélni, nem az Európai Unió költségvetése, hanem a költségvetés plafonjait képviseli, jelképezi. Az éves költségvetéseket 2020-ig egyre inkább fokozatosan korlátozzuk, csökkentjük. Ezt el kell ismerjék, és talán fel kellene tenni azt a kérdést, hogy esetleg azok a határok, korlátok, amelyeket meghúznak az uniós költségvetés vonatkozásában, megtörténhetnének-e ugyanígy a nemzeti költségvetéseknél, hajlandóak lennének-e ugyanezt megtenni nemzeti szinten, amit az unió költségvetésének szintjén megtesznek. Azt hiszem, a bizottság javaslatban tulajdonképpen 2013-2020 között gyakorlatilag változatlan a plafon, és ez egy elég komoly korlátozás egy olyan költségvetésben, amelyben komoly új feladatok jelentkezhetnek, például a bővítés kapcsán. Arról is beszéltünk, hogy negatív prioritásokat kell találnunk, de rájöttem arra, hogy amint valakinek konkrét negatív prioritást kellene mutatnia, mindjárt nehéznek bizonyul ez a feladat, főleg azért, mert kompromisszumot kell találnunk. Ezért is értékeljük nagyra azt, hogy a bizottság megpróbálta négyszögesíteni a kört javaslatában, megfelelve az összes igénynek. A mai vita elég nagy részben a pénzügyi tranzakciós adóra koncentrálódott. Amikor 2008-2009-ben elkezdtük a vitát, méghozzá nagyon komolyan erről a parlamentben, akkor a többség ellenezte ezt. Ez aztán fokozatosan megváltozott, most már az a helyzet, hogy a többség támogatja ezt a kérdést. Én abban a különös helyzetben vagyok, hogy én az FTT-t ellenző kisebbség tagja vagyok, ezzel együtt meghallgatom eh, Janusz érveit és magyarázatát. De azt mindenképpen védelmezni fogom, azt az álláspontomat, hogy szükségünk van új, saját forrásokra. Az FTT egy opció erre, de ezen kívül ne felejtsük el az áfát sem. Ezzel kapcsolatban még komoly vitára van szükség. Véleményem szerint az ÁFA nagyon komoly jelöltje lehet egy új saját forrásnak, átörökítve egyébként a rendszer egyszerűsítését. Ez egy harmonizáltabb megoldás lenne, és talán jobb ellenőrzést is lehetővé tenne a jövőben. Sokat kell még beszélnünk, azt hiszem, van még mit megvitatni az ÁFA javaslatról, ez igazából még el sem kezdődött a francia, francia szenátus részéről említette a hozzászóló, hogy esetleg más opciókat is fel lehetne térképezni. Azt mindenképpen jónak tartom, hogy erről elkezdődjön a vita. Lehetnek más opciók is, az energia terén vitáztunk már erről. Én is tudnék gondolni olyan opciókra, amelyek egyrészt megkönnyítik a vállalkozások életét, ugyanakkor azonban valódi saját forrásokat is teremtenek Segítsünk egymásnak ezek megvitatásában. A nehézség persze abban áll, hogy egyhangúan kell erről a tagállamoknak dönteni. Nem lesz könnyű tehát a vita, de ehhez az kell, hogy a tagállamok meghallgassák egymást, egymáshoz közeledjenek. Az Európai Parlament mindenképpen szeretné megkönnyíteni ezt a vitát, érvei előterjesztésével, ahogy azt ma is tettük, illetve elő fogjuk segíteni a vitákat a nemzeti parlamentek szintjén is, ezt nagyon gyümölcsözőnek tartom. És végül egy nagyon inspiráló megjegyzésre szeretnék utalni az osztrák kollega részéről a nemzeti vetülettel kapcsolatban a nemzeti parlamentek számára esetleg úgyis megtakarításokat eszközölhetnénk, ha különböző feladatokat együtt végeznénk el erről is gondolkodjanak el a nemzeti parlamentekben. Lehet úgy is lefaragni a költségeket, hogy összeadjuk, egyesítjük a feladatokat az Európai Unióban. Ma az Európai Unióban egyetlen ügynökségünk van, ami a légközlekedés biztonságával foglalkozik, tehát ez az egy ügynökség állítja ki a tanúsítja, tanúsítványokat a repülőgépeknek, 27 ország szabályai léteznek, viszont biztos, hogy ebből is megtakarítások adódhatnának. Az Európai Külszolgálatról is folynak a viták. Tudom, hogy saját hazámban az Európai Külszolgálat léte vitát generált a Dán külszolgálat vonatkozásában, felmerült a kérdést, hogy mennyi pénzt fordítsunk a Dán külképviseletekre, ha egyszer léteznek európai külképviseletek is. Sikerül, azt gondolom tehát így megtakarításunkat elérnünk a közös európai megközelítés révén. Az uniós költségvetés tehát nem csak költség, hanem költség megtakarítást is jelenthet a nemzeti parlamentek és a nemzeti költségvetések számára. Úgyhogy azt ajánlanám, hogy ezen is gondolkozzanak el otthon. Mr. Mavroyanis, on behalf of the council. Mavroyanis miniszter úré a szó a tanács nevében. Nagyon röviden hadd szóljak néhány szót. Azt gondolom a vita teljes közel zajlik, mindannyiunknak nyitottan kell ehhez hozzáállni, együtt dolgozni, figyelembe véve természetesen a realitásokat is. Pragmatikus megközelítésre van szükség. Ahogy Jensen asszony is elmondta, alapvetően a pénzügyi tranzakciós adóról szólt ez a vita, de nem szabad, hogy pusztán erről legyen szó a vita során. Nyitottnak kell maradnunk. Ahogy azt már többen is hangsúlyozták a mai délelőtt során, nem szabad semmit sem kizárnunk a körből, bizonyos igen érdekes javaslatok el is hangzottak ezzel kapcsolatban úgy léphetünk tovább, azt hiszem, hogyha tiszteletben tartjuk az igazságosság, az egyenlőség elveit mind a bevétel, mind a kiadások vonatkozásában. És itt most nem feltétlenül csak a just retour elvére gondolok. Természetesen minden elhangzott véleményt figyelembe fogunk venni. Most eh, én nem is bocsátkoznék eh, érdemi reagálásokba. Világos, hogy bizonyos aggályok léteznek, amelyeket figyelembe kell vennünk, de én azt hiszem, hogy a következő hónapokban mindenek felett nemzeti szinten kell folytatnunk a vitát. Biztosítanunk kell azt, hogy a ma hallott új információk beépülnek ebbe a vitába, és azt gondolom, hogy jobb magyarázatokra lesz szükség nemzeti szinten. És így valódi lehetőséget kapunk arra, hogy az év végére kielégítő megoldást találjunk, olyat, ami összhangban van a szerződéssel, illetve az állampolgárok elvárásaival is. Remélem, hogy a Dán elnökség a lehető legtöbbet megteszi ezzel a dossziéval kapcsolatban, utána pedig mi a staféta botot átvéve, hát reméljük, hogy túl sok munka már nem marad ránk, de természetesen folytatni fogjuk a Dán elnökség kiváló munkáját, és ami ránk marad, azt elvégezzük ebből. bevonva ebbe a munkába természetesen az összes intézményt, hogy valóban közös elvárásainknak megfelelő eredmény születhessen. Köszönöm. Thank you very much, because... Köszönöm szépen. Mivel még mindig van időnk, rövid kérdésre, rövid megjegyzésre még mindig lehetőségünk van az itt megjelentek felé. Ez azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy mindenki éhes. Ez nagyon jó fejlemény, mivel valóban néhány perc múlva hivatalosak vagyunk egy ebédre is, mégpedig két emelettel lejjebb ugyanebben az épületben. Azonban az lenne a kérésem, hogy mindenki pontosan érkezzen vissza fél háromra ebbe a terembe. Jó étvágyat az ebédhez!